Buongiorno a tutti. Abbiamo atteso qualche minuto. Jó reggelt mindenkinek. Vártunk néhány percet, hogy biztos mindenki ide érjen. Most már 9 óra 10 perc van, az első napi rendi pont, az elnök közleményei, előtt a napi rendtervezet elfogadása. Kicsit átrendeztük a napi rendünket. A az ötös és a hatos ponttal kezdjük majd, és utána a Valeán és a Geringer véleményt vitatjuk meg. A polgárság és jogokról, illetve az uniós jogszabályok alkalmazásának nyomon követéséről szóló jelentésről. És utána a tényfeltáró berlini és romániai utakról beszélünk majd, és végül a délelőttöt a koordinátorok ülésével zárjuk délután. Szefcsovics biztos úr látogat el ide, és aztán megint megváltoztattuk a napirendet a szavazás miatt. A 15-ös kérelmet vitatjuk meg Saltini úrtól a korkoléban tervezett hulladéklerakóról, és utána szavazunk. Június 19-én, akkor a következő ülésünk lesz, az aktát vitatjuk meg. Ez a kérelmezők kérésére történt, mert nem tudtok ma eljönni. a tényfeltáró küldetésekről szóló megbeszélést pedig a nap végén folytatjuk le. 17 anche tre rappresentanti del Ministero dell'Agricoltura. A 17-es kérelem a bolgár petícióval kapcsolatban három kérelmező is itt lesz ez ügyben. Aztán ami a függeléket illeti, szokás szerint tájékoztatom önöket, hogy a B részben eh, található petíciók, hogyha nincsen ellenvetés a szakbizottságban, a, a mai nap végéig, akkor ezt a, ezekkel kapcsolatos javaslatot elfogadottnak tekintjük. Hogy említsem meg, kollégák, hogy Debrün asszony leköszönt egészségügyi okoknál fogva, már nem parlamenti képviselő többé. Ő tagja volt a szakbizottságunknak koordinátorként, és ezért szeretnék jó kívánságaimat átadni neki, illetve gondolom mindenki más részéről is. Ezt pedig át fogjuk neki adni a következő napokban hivatalosan is. Hogyha nincs ellenvetés, akkor elfogadottnak tekintve a napi rendet. Ez azt jelenti, hogy kezdhetjük rögtön a négyes ponttal. Cristobal Aguado Laza spanyol állampolgár adta be, az Asaya mezőgazdasági termelők Valenciai Szövetsége nevében. Hagyja meg rögtön a szót. A kérelmezőnek 5 perce van. Köszönöm szépen. Jó reggelt mindenkinek. Nagy megtiszteltetés, hogy meghallgatnak itt engem a Peti Szakbizottságban. És szeretném elmondani, hogy a növényvédőszerek jóváhagyását illeti ez a petíció, és el szeretném mondani, hogy jelenleg a kártevőket és a korokozókat nem lehet megfelelően írtani, mert nincs elég engedélyezett növényvédőszer. Ez pedig azt jelenti, hogy minden évben nagyon sok derogációs esetet jegyeznek föl Spanyolországban mindenféle növény számára. Ez azonban nem oldja meg az általános problémát, nevezetesen, hogy azokban az esetekben, ahol derogációt adnak, veszélyes megoldások születnek, és az azt jelenti, hogy káros anyagok halmozódnak föl a használat eredményeként. Hogyha megfelelően egy-két növényvédőszerre korlátoznánk a használatot, akkor pedig az a probléma menne fel, hogy rezisztensek lennének a növények. A bizottság még mindig nem adott megfelelő és fenntartható megoldást erre a kérdésre. Ma nincs egy eljárás arra, hogy hogyan lehet a használat határértékeit kismértékű használatra megállapítani. 2011. december 14-én ig még mindig nem született döntés, ezért beadtunk egy második kérvényt. Mi úgy gondoljuk, hogy a bizottságnak felül kellene vizsgálnia a növényegészségügyi irányelvét, és a harmadik országok által bevezetett határértékeket is, amelyeket bevezetnek az EU-s termékek importjára, hiszen ezeknek a költségeit az exportáló országnak kell viselnie. Ami azt illeti, hogy ezt hogy lehetne megoldani ezt a problémát, hát létrehozhatnánk egy európai ügynökséget. A kölcsönösséget illetően is született egy petíciónk az import tűrés határól. Igaz, bizonyos harmadik országokban betiltották azoknak a növényeknek az importját, amelyeket bizonyos olyan szerekkel került, kezeltek, amelyek engedélyezettek magában az EU-ban. Ez elég ellentmondásos, mert úgy tűnik, hogy nincsen egy nemzetközi egyezmény arról, hogy mi a megengedett és mi nem megengedett globális szinten, úgyhogy mi szeretnénk, hogyha egyértelmű megegyezés születne a WTO-val, a FAO-val, a nemzetközi szervezetekkel, és ez kötelező érvényű lenne minden országra nézve. Így aztán hogyha egy bizonyos ország importűrés határt akar bevezetni, akkor pontosan ugyanazzal a dokumentációval kell operálniuk, mint az EU-s szinten megkövetett dokumentáció. A bizottságnak feladat, hogy a megfelelő intézkedéseket bevezesse, annak értekében, hogy az európai fogyasztók és a közvélemény tudatában legyen ennek, és az EU-s <clears throat> mezőgazdasági termékeket vásárolják, és tudhassák, hogy ezeket nagyon szigorú szabályozásnak vetettük alá. Figyelembe véve, hogy az EU-nak a legszigorúbbak ezen a bolygón a növényegészségügyi előírásai, az európai gazdák igazságtalan versenynek vannak kitéve. Anélkül viszont, hogy ugyanakkor az egészségügyi káros hatásokat kiszűrtük volna. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Bizottság képviselőjüknek adnám meg a szót, hogy Buzz Tuckman, hogy kiegészítse ezt a hozzászólást, tessék. Thank you, Chair. Um, Köszönöm, elnök asszony. Of the, um, of the petition. A petíció első része ezt a részt illetően írásos választ adott a bizottság, de nem olvasnám ezt fel. Inkább hozzáfűzném az elhangzottakhoz, hogy a bizottság nem fogadott el annyi jogszabályt, ami ről el lehetne fogadni egy jogalkotási csomagot a rezisztencia megakadályozására. Van javaslatunk új növényvédőszerek és korokozó írtókkal kapcsolatban, de minden évben adnak be új szereket, amelyeket értékelnünk kell, és ez egy folyamatos dolog. Természetesen a gyártóknak a felelőssége az, hogy megfelelő dokumentációt adjanak be. Nem a bizottság akarja megvédeni a növényvédőszereket, mi csak kiértékeljük a dokumentációt, nagyon szigorúak az előírásaink, Az EFSA kockázat elemzést végez, hogy milyen közegészségügyi és környezeti hatásai vannak az adott szernek, és az értékelés eredménye azt mutatja, hogy azoknak a növényvédő szereknek az esetében, ahol nem tudja a gyártó igazolni, hogy biztonságos, akár a környezetre nézve, akár a gazdára, akár a fogyasztókra nézve, azokat a növényvédőszereket betiltottuk. És semkinek a sérelmére nem történt ez, nem akarjuk hátrányos helyzetbe hozni azokat a gazdákat, akik ezeket a növényvédőszereket használják. Nem arról van szó, hogy mi be tiltjük ezeket a növényvédőszereket, hanem arról van szó, hogy nagyon is szigorú feltételek között hagyjuk jóvá, hogy használják ezeket. Ha valakit részletekben értekel ez, és ezt a növényvédőszert szeretné használni, akkor adjon be még több dokumentációt, hogy elemezhessük olyan célra, amit a kérelmező is említett. Úgyhogy nem a bizottság az, aki betiltja, hanem az, aki jóvá hagyja a növényvédőszerek használatát. Persze minket is aggaszt az, hogy egyes növények rezisztensek lesznek a, ezekkel a szerekkel kapcsolatban, de a legtöbb esetben Ezt illetően bizonyos növényvajta csoportra alkalmazott növényvédő szerek csoportját illetően csoportjogszabályaink vannak. Tehát nem sok ilyen jogszabály van, és nincs már annyi, mint 15 évvel ezelőtt, de azért mégis annyi növényvédőszert engedélyezünk az EU-ban, amennyi elegendő. Aztán Hagy ugorjak a harmadik kérvényre, az import tűrés határa. Nagyon figyelmesen követjük ezt a kérdést a bizottságnál, ugyanis amit a az említett, az minket is aggaszt. Nevezetesen. Az EU-s jogszabályok jelenleg diszkriminatív jellegűek. Az MRL-t a maximum ö, fennmaradó károsanyag értékre vonatkoznak, tehát hogyha valaki importálni akar egy növényvédőszert az EU-ba, akkor ahhoz egy import határra van szükségük. Ennek a tűrés hatának a megállapítása ugyanúgy történik az EU-ban, mint az EU-s MRL-ek, az EU-s maximális határértékek megállapítása az EU-n belül. Tehát nincs különbség, biztosítjuk azt, hogy ezt mindig figyelembe kelljen venni, de és talán ezért született a kérvény. Úgy tűnhet, hogy nagyon sok MRL értékünk van olyan szerekre nézve, amelyeket visszavontak a piacról, nem tiltották őket be, de visszavonták, mert egyszerűen a gyártók vagy a gazdák nem érdeklődnek a használatuk iránt. legalábbis nem jelezték ezt a bizottság elé. Ezért aztán többször visszavontunk az EU-s piacról, de nagyon sok növényre megmaradt az MRL a maradékanyagok maximális határértéke. Eznek az az oka, hogy csináltunk, készítettünk egy tanulmányt nemrég, és azt találtuk, hogy ezeket a szereket kivonták az EU-s piacról, de még ha el is tert három év az utolsó használatok óta, még a táplálékláncolatban felelhető maradék anyag ezekből. Ennek az az oka, hogy a szabályunk szerint, amikor visszavonnak egy szert, akkor még 18 hónapig használni szabad, utána meg kell várni, amíg beérik a termény, és ezek továbbadják a táplálékláncban a maradékanyagokat, ez néha tíz évig is tart. Ezért van az, hogy bár a szert magát betiltottuk, mégis az MRL értékek érvényesek ránézve. Nem az import miatt van ez így. Aztán van olyan eset, de ezek az esetek egészen ritkák, és a nemzetközi kódex alimentáriusnak megfelelőek, amit a WTO szabálya is előírnak. És a WTO nagyon szigorúan veszi azt, hogy milyen derogációkat enged harmadik országoknak. A derogációk esetében Például Dél-Afrikának kellett adnunk egy ilyen derogációt, de aztán ellenőriznünk kell, hogy ez valóban egy kivétel maradt, és nem a szabály, és hogy például a dél-afrikai hatóságok biztosítsák, hogy ez csak átmeneti megoldás, és valamikor majd ők is kivonják ezt a szert a piacról. semmi mértékben nem megengedhető, hogy ez a fogyasztók egészségét veszélyeztesse az EU-ban. Bizonyos esetekben ön környezetvédelmi okokra hivatkozott, ez érvényes ugyan, de harmadik országra nézve nem tehetjük kötelezővé. A WTO sem ismeri ezt el. És ezzel tisztában kell, hogy legyenek a kérelmezők is. De ennek ellenére mi tudjuk, hogy Kínában és Dél-Afrikában vannak bizonyos szerek, amelyek még használatban vannak, de ott figyelmeztettük ezeket az országokat, és Sankhájban a múlt héten a Codex Alimentarius Szakbizottság a rovarírtó maradék anyagokat illetően csinált, készített egy listát. És még egyszer az EU-n belül ezek az MRL anyag maximális határértékek nem sokáig maradhatnak életben. És nem szabad, hogy az MRL értéket nemzetközi szinten automatikusan alkalmazzák. Köszönöm. Mm, non so se vuole integrare anche il rappresentante. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy az Agri főigazgatóság képviselője hozzá szeretne szólni, vagy hogy itt van egyáltalán. Sí, do la parola. Akkor megadom neki a szót. Thank you, Madam Chair. There is not so much. Köszönöm, elnök asszony. Sok mindent nem tudok hozzátenni az elhangzottakhoz. Természetesen szoros kapcsolatban állunk a Szankó főigazgatóságban a kollégákkal, és velük osztozunk az aggodalmakkal kapcsolatban abban, hogy fontos az EU gazdaságai szempontjából, hogy rendelkezésükre álljon a termékek megfelelő skálája azért, hogy megvédjék a növényeket, a termést, és egyértelmű, hogy a közegészségügy és a mezőgazdaság fenntarthatóságának az érdekeit mindig szem előtt kell tartanunk. És valójában vannak nemzetközi kötelezettségvállalásaink, amelyek alól nem vonhatjuk ki magunkat. Azt gondolom, hogy a multilateralizmus jelentősége nem csak a harmadik országok és a kereskedelmi partnereink szempontjából érték, hanem a gazdák és az egész mezőgazdaság szempontjából is, és ez az EU szempontjából is hasznos. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Most Ránec Garciának asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony, üdvözlök mindenkit a bizottság válaszolt a kérelmezőnek, és elküldött neki egy anyagot, amely három részre osztja a választ. Az első részben az eljárás meghosszabbításáról van szó. Tisztelt kollégák, az Európai Bizottság ebben az a szövegben elismeri, hogy ahhoz, hogy a mezőgazdaság diverzifikálását lehessen garantálni, és a növényvédőszerek semmilyen veszélyt ne jelenthessenek, csak egy alacsony szintű használatot engedélyez a bizottság, és eh, az erre vonatkozó anyagot 2011-ben eh, már be kellett volna vezetni, és a kérelmező pontosan ezt a késlekedést eh, jelenti be, és ezt sérelme, tartja sérelmesnek. A bizottság tehát időben nem tudta bemutatni ezt a dokumentumot, amely alapján az összes ilyen kivételes igényt fel lehetne mérni, és ezért logikusnak tartom, hogy legalább a petíciót így figyelembe vehessük, hiszen az önök petíciója egyfajta megoldást nyújt. A tanulmány csak arról szól, hogy az aktív növényvédő szerek és szabályozás alá került növényvédő szerek meghosszabbításáról rendelkezzen. Tehát 2011. december 4-e óta esedékes ez a bizottsági anyag, amit továbbra sem kaptunk meg, a parlamentnek ezt nem nyújtották át, nem adták át a bizottság, nem lehet róla vitát sem tartani, és tehát a mi jogszabályozó folyamatunkat sem tudtuk még elindítani. Ezen kívül az Európai Bizottság a szövegben azt is írja, hogy a harmadik országból származó betegségekre vonatkozó növényvédőszerek tanulmányozása elterjedőben van, és ami az import rendszereket illeti, ez, ez alá, a rendszer alá tartozik. 2012-ben kellett volna elindítani ezt az eljárást, és mivel még ez az eljárás ez a, nem indult el, ezért tehát a kérelmezőnek sem lehetett a saját véleményét elmondani. Ennek az a következménye, hogy a bizottság így a kérelmező jogait ö, sérelmezi, ö, sérti elnézést. Tehát amíg nem indult el a konzultáció az érdekelt felekkel, logikusnak tűnik számomra, hogy a bizottság válaszoljon a kérelmező kérésére. A harmadik részben pedig azt olvashatjuk, hogy az import tolerancia fogalmát vezeti be, import tűrés határ fogalmát a bizottság bizonyos esetekben, és biztos az, hogy bizonyos harmadik országban használt növényvédőszereket az EU-ban nem engedélyezik, még akkor is, hogyha sok esetben, tehát nem minden esetben, de sok esetben ez nem köthető össze a fogyasztók biztonságával, és itt több példát olvashatunk. De vannak olyan esetek, amelyek nem felelnek meg a bizottság által leírt példáknak. Ebben a konkrét esetben egy ellenőrzési rendszerre van szükség azért, hogy ellenőrizhessük azt, hogy az EU-ban ezt a szert nem használják. Például mi történik az egyik citrusféléket megtámadó légyfajtával, Murciában, Görögországban, Olaszországban, hogyha ez a korokozó megjelenik, akkor nem tudnak az EU-s gazdák fellépni ellene, hogyha nem tudják ezt a szert használni. Tehát a bizottság három érvelését nagyon könnyen meg lehet kontrázni, és így a kérelmezőnek igazat adni. Tudják, hogy a gazdák nem csak az EU-s fogyasztókból élnek, hanem harmadik országba exportálnak is, és itt igen sok probléma merül fel, egyebek között a citusfélékkel kapcsolatban az export esetén az alkalmazott szabályozás miatt. Az EU-ba szánt termékeknek minden szabály, szabálynak meg kell felelniük, de ami az exportot illeti, ott rendkívül szor, szigorú ellenőrzésnek vannak ezek kitéve, és mint már mondtam, nem lehet bizonyos szereket használni, és olyan szerekről van szó, amiről a bizottság válaszában nem hallunk, amelyeket alacsony szinten esetleg lehetne használni. Sajnos nem használjuk a reciprocitás vagy a kölcsönösség elvét az importtermékekhez képest. Tehát az EU-s piacon ugyanolyan élelmiszerbiztonsági és környezetvédelmi szabványokat alkalmaznak, mint az exportszerekre. Az importtermékekre ezek nem vonatkoznak, és ezzel ez veszélyt jelent bizonyos betegségek megjelenésével kapcsolatban, és nem lehet ezen betegségek ellen fellépni az EU-s szabványok miatt a gazdáknak. Mivel a bizottság, az Európai Bizottság adatai erre nem térnek ki, és egy helyi tanulmány szerint hetente érkezik egy újabb betegség az EU területére, mi azt kérjük az Európai Bizottságtól, hogy reagáljon erre a helyzetre. Írni fogunk egy levelet a mezőgazdasági biztosnak és a Szankó főigazgatóságnak azért, hogy most haladéktalanul válaszoljon az Európai Bizottság erre a kérdésre, a citrusfélék betegségben terjedő betegségek problémájára. Köszönöm. Köszönöm. Kásziász képviselőnek adom meg a szót. Mikrofont kérnénk, mondja az elnök asszony. Köszönöm. Azt hiszem, hogy rendkívül kényes kérdésről van itt szó, és nagyon érzékeny terület, hiszen több ágazatra és több területre kiterjed a mezőgazdaságon belül. Az egyik alapelv az élelmiszerbiztonság elve, és ezt kell mindenek előtt figyelmen, figyelemben Erre kell odafigyelnünk. Ami a környezetvédelmi hatásokat illeti, meg kell nézni a növényvédő szerek és peszticidek alkalmazásában ezt az aspektust. Ez az az elv, amely alapján kell meghozni a szabványokat, amelyeket utána alkalmazunk. A második alapvető eleme ennek az esetnek a, az élelmiszerek, nem csak citrusfélék, gyártása és kereskedelme. Ez minden általunk fogyasztott élelmiszerre igaz, és alkalmazandó ez az elv. És egyértelmű, hogy a komplementaritást és az egyensúlyt kell keresni, azért, hogy ne akadályozzuk meg a bizonyos termékek termelését vagy értékesítését a spanyol gazdák által termelt termékek esetén. Vannak tehát bizony keres, bizonyos kereskedelmi aspektusok, és a nemzetközi kereskedelmi rendszer ellentmondásaival is szemben találjuk magunkat, amelynek negatív hatása lehet. Egy részről ismerjük ugye a valóságot, ahogyan a gyakorlatban a dolgok működnek. Mi szerint amikor ellenőrizzük a bizonyos növényvédőszerek használatát a világ különböző pontjain, akkor eltérések lehetnek. Márpedig a nemzetközi kereskedelmi hálózatban egy adott termék a világ bármely pontjára elkerülhet. Ezért szükségesnek tartom, hogy a közösségi szervek megerősítsék az ellenőrzési kapacitásokat az EU-ba való bekerüléskor ezen termékekkel kapcsolatban, és ennek következtében kiutasíthassuk azon termékeket, amelyek a saját gazdáinktól elvárt szabványoknak nem felelnek meg. Ez a reciprocitás vagy a kölcsönösség elve, és nagyon sok kereskedelmi egyezmény, multilaterális és bilaterális egyezmény kimondja mindezt. Végül pedig szeretném elmondani, hogy van még egy másik dimenzió, amelyre szintén oda kell figyelnünk. A növényvédőszereken és a hatóanyagokon túlmenően nagyon sok instrumentummal rendelkezünk, amelyek, nagyon sok eszközzel rendelkezünk, amelyekkel a betegségek ellen fel lehet lépni. Ezek az agroökológiai rendszerek, és mindenképpen minden rendelkezésre álló eszközt fel kell használni ahhoz, hogy egyrészt a lehető legbiztonságosabb lehessen az élelmiszerek előállítása, és az egyéb szerek használatát csökkenthessük. Köszönöm. Egy megjegyzésem lenne. Kiegészíteném a kollégámat. Valóban erre a petícióra szükség van, és ezt tovább kell adni a bizottságnak, de nagyon fontos, hogy az Agri szakbizottság a parlamentben ö, odafigyeljen erre, hogy mi történik itt a petícióban, és ö, a figyelmét felhívjuk erre az esetre, és fontos, hogy a bizottság levelét is elküldjük a mezőgazdasági biztosnak egyebek között, azért, hogy ők is foglalkozhassanak az ügyel, és reagálhassanak és elmondhassák, hogy egyetértenek-e ezzel, hogy mi az ő véleményük. Elhangzott az imént, hogy egy egész ágazatban felmerültek ezek az aggályok, és mindenképpen oda kell rájuk figyelni. Köszönöm szépen. Herenc kolléga nagyon jól ismertette a problémát. Iturgáis kollégát szeretném támogatni nem csak azt illetően, hogy a bizottságnak írjanak leveleket, hanem a felelős szakbizottságoknak is, például az Agrinak is, hiszen nem sokára állást foglalnak ezükben. Ezen kívül úgy gondolom, hogy nem minden, ami a jogszabályok esetében megszületik józan döntés. Kettő dologra szeretném felhívni a figyelmet. A bizottság például azt mondta, hogy bizony a szerek esetében kivonják őket a piacról. Ez pozitív, csak a probléma az, hogy a gyakorlatban egy gyártó például gabonákra alkalmazza a növényvédőszert, és több millió hektárnyi termel belőle, akkor ennek nagyon nagy következményei vannak. Nemrég egy kertészetben jártam, virág kertészetben, de csak néhány hektárnyit termeltek. Általában az lenne a józan megoldás, hogyha a virágra kifejleszthetnének egy specifikus növényvédőszert, de ezt nem engedi meg a jogszabály, és muszáj ezért a gabona növényvédőszert alkalmazniuk, és valahogy úgy kell alkalmazniuk, hogy a virágok esetében is hatékony legyen. Hát ez szerintem nem egy józan megoldás. Meg kellene oldani, hogy a növényvédőszereket kis alkalmazási területen is gyorsan lehessen jóvá hagyatni. Aztán a probléma az is, hogy a verseny folyamatos, a környezet is folyamatosan változik, és mindig a verseny után kullogunk ezen kívül. A e, probléma az is, hogy a harmadik országok rugalmasabbak, mint az EU. Én nem értek egyet az importűrés határokkal. Hogyha egy növényvédőszer tiltott az EU-n belül, és egy harmadik ország termékeiben kimutatható, és beérkezik az EU területére, akkor itt zéró toleranciát kellene alkalmazni, hiszen ez a szer maradékanyaga veszélyes az állampolgárok. Vagy nem vagyunk őszinték. Most vagy azt mondjuk, hogy a szer veszélyes, és akkor nem alkalmazhatjuk, vagy hogyha hagyjuk az importűrés határokat, akkor megfordul az érvelés, és akkor azt mondjuk tulajdonképpen közvetett módon, hogy na, nem is olyan veszélyes ez a szer. Erről lehetne még vitázni. Az importűrés határok esetében minden évben fellazítjuk a jogszabályokat a harmadik országokra érkező növényekről. Nem lehet minden egyes paradicsomot vagy citrusfélét ellenőrizni. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos problémának tartom ezt, amit a petíció címez, hiszen itt a növényegészségügyről, a környezetvédelemről, a verseny eltorzításáról szól, ezért hagyjuk nyitva ezt a petíciót, és az illetékes szakbizottságokat kérjük meg, hogy foglaljanak állást. Mi például itt mindketten tagjai vagyunk az Agrár Szakbizottságnak, úgyhogy ott majd kampányolunk azért, hogy intenzíven foglalkozzanak ezzel. Köszönöm. Non eh, ci sono altre richieste di intervento. Elnök asszony, úgy látom senki más nem kér szót. Így most azonnal megadom a petíció benyújtójának a szót reagálásra. Köszönöm, elnök asszony. A rizs esetében például egy olyan növényről van szó, amely négy hónap alatt érik be E négy hónap alatt négy különböző kezelési szakaszon megy keresztül a rizs, az a termény növényvédőszer ugyanaz, de különböző szakaszokkal operálnak. Az USA-ban az IR-4 az ilyen négyes ö, ö, engedélyezés, az egy egyszerű dolog. Az EU-ban viszont számos derogációs, ö, eltérési több száz eltérési kérelmet kapunk. A kódex valamit kimond, ezt tudjuk. De például, hogyha mandarint az USA-ba akarunk exportálni, akkor egy olyan jegyzőkönyvén keresztül kell eljárnunk, hogy az USA ö, ellenőrei ellátogatnak hozzánk, a saját reptereinken ö, vizsgálódnak, és a tranzitot egészen az USA ö, légteréig, repülő teréig vizsgálják, és csak így engedélyezik a piaci forgalomba hozatalt. Itt csak a mandarinról beszélek. Vannak olyan termékek, amelyekre másodt is engedélyeink vannak, más termékeknél aztán megint eltérően kell eljárnunk, és rendkívüli kockázatokkal kell számolnunk, amennyiben más szabályok alapján járunk el. Ami az importot illeti, és ha az MLR-nél az importűrés határ az EU-ban létezik, és ez a minimális importűrés határ adott, akkor miért magasabb ez az EU tűrés határ, mint amikor az import árukról beszélünk? Ez a második gondolatom. Harmadsorban mi úgy véljük, hogy minden 16 hónapban egyszer Nekünk, a gazdáknak egy-egy új kórokozó, kártevő ellen kell fellépnünk, és ez az import miatt is van. Egyre kevesebb növényvédőszerrel tudunk védekezni a kártevők, kórokozók ellen. Mi a földközi tenger partvidékén importtevékenységet végzünk. A biztonság szintje nem megfelelő a régiónkban, ezért kérem, hogy a Szankó főigazgatóság előtt a bizottság lépjen föl, hogy biztonságos piacon termelhessünk, mi biztonságot szeretnénk, mit termelünk, az áraknak versenyképeseknek kell lenniük, és hogyha folyamatosan, állandóan ugyanazon növényvédőszerekkel kell ugyanazon kezeléseket végrehajtanunk, mert nem hatékonyak a szerek, mit tehetünk? Köszönöm. Elnök asszony, köszönöm, hogy e nagyon érzékeny és aktuális kérdést is felvetették. Több érdemben illetékes szakbizottság is foglalkozik a kérdéssel. Mi a mi szakbizottságunkban azt szeretnénk, hogy az illetékes szakbizottságokhoz és a bizottság illetékeseihez is jusson el a kérdés, egy véleményt szeretnénk megfogalmazni, és az illetékes szakbizottságokhoz is eljuttatjuk a kérésünket, hogy megoldást, azonnali megoldást találjunk. Azért, mert a e kérdést, kérdés, amelyet ma körbejártunk, gyors megoldással kell megoldanunk. Senkinek nincs ellenvetése. Garcia asszony azt mondta, hogy az illetékes szakbiztoshoz forduljunk, egyetértünk mi is, a bizottság képviselőt felkérjük, hogy távol, tovább, távolabbható, továbbmenő válaszsal szolgáljon mindazon túlmenően, amelyet ma hallottunk a bizottság előadásában a két illetékes szakbizor, szakbiztos tárcájától. Nyitva kell, hogy hagyjuk ezt a petíciót, mint ahogy minden kollégánk kérte ezt. Most azt javaslom, hogy a következő napi rendi pontunkra és ötös petícióra térjünk át, amelyet egy spanyol állampolgári egyesület nyújtott be, a Platforma por la Defensa de los Valles Verdes szervezet. A petíció benyújtója itt van ma körünkben, Rafael Galvez Via úr, öt percben adom meg neki a szót. a petíció beterjesztője körünkben van, igen, akkor övé a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani önnek és a petíciós szakbizottságnak, hogy a lehetőséget adtak arra, hogy a petíciónkat az Európai Parlament elé terjeszthetjük. December 20-án már lehetőségünk volt arra a petíciós szakbizottságban, arra, hogy azt a helyzetet előterjeszthessük, amely egy környezeti szempontból rendkívül fontos spanyol területről beszámolhassunk. Rendkívül intézkedéseket hoztak annak érdekében, hogy a spanyol hatóságok véget vessenek egy ö, ö, olyan helyzetnek, amely a környezet elleni ö, ö, szinte bombatámadást jelent. Azóta várjuk, hogy az európai hatóságok saját felelősségük körükben az európai jogot, törvényeket betartassák a spanyol hatóságokkal. Ezt várjuk azóta is. Három pontban szeretnék röviden magyarázattal szolgálni arra, hogy miért is nyújtottuk be a petíciónkat. Először is azért, mert mi úgy véljük, és megállapítást nyert az is, hogy ezen rendkívüli védett terület károsul. Tavaly január 27-én a petíciós bizottsághoz fordultunk e tisztelt házban, és azt kértük a spanyol hatóságtól, hogy bizonyítsa be, hogy a vízkészleteket nem sértették meg. Úgy tűnik, hogy a kivett víz mennyisége a spanyol hatóságok szerint a Földrajz és Bányászati Intézet ajánlásai alapján nem jelentős vízmennyiségnek tűnik. Mi viszont nem gondoljuk azt, hogy ezen intéz intézet ajánlásai megfelelőek, nem tudjuk elég fajsúlyos e, e, jelentés, hiszen valahol a Nemzeti Park e, igazgató asszonya is hozzájárult a jelentéshez, Januárban és áprilisban is azt kértük a petíciónkban, hogy a tíz oldalas jelentésben nem került az kifejtésre, hogy valóban kiszáradhatnak igen fontos vízforrások, vízkészletek, megállapításra került mindez, hiszen a vízkivétel miatt ez történik, ezért azt kérjük, hogy intézkedéseket foganatosítsanak, és itt most a Natura 2000-es szabályok megsértéséről van szó. Második megjegyzésünk. Azt kértük, azt kérték a bizottság részéről a petíció benyújtójától, hogy minden egyes jogorvoslati lehetőséggel érjen, amelyet a Natura 2000 lehetővé tesz számára. Mi ezt már megtettük, mi ezt már megtettük, elnök asszony, 2009 óta a nemzeti hatóságok, illetékes hatóságokhoz fordultunk, aztán pedig az Európai Bizottsághoz is fordultunk, valamint a Petíciós Szakbizottsághoz tényekkel, bizonyítékokkal szolgáltunk. A bizottság azt kéri tőlünk, hogy az illetékes nemzeti hatóságokhoz forduljunk ugyanazon jogalapcikk alapján, mi azt kérjük, hogy rendkívüli sürgős intézkedéseket foganatosítsanak. A harmadik probléma a legsúlyosabb probléma, mindannak ellenére, amit elmondtam, továbbra is egy közösségi fontosságú területen komoly vízkivétel történik. Aszályos időszakot élünk éveleje óta, és az agrárgazdák továbbra is vízkivétellel élnek, és a környezeti már jelentős károkat még súlyosbítja mindez, az illetékes nemzeti hatóságok pedig semmilyen intézkedést nem foganatosítottak sem rendkívüli, sem hosszú távú tekintetben tekintetben újra a petíciós bizottsághoz fordulok. E jelentős tényekre szeretnék emlékeztetni, érvrendszerünket is, valamint a park, Nemzeti Park igazgatóasszonyának érvrendszerére emlékeztetek, Natura 2000-es irányelvet és más környezetvédelmi irányelveket sértő módon történik a vízkivétel. Kérem az Európai Parlamentet, mint az európai törvények őrét, hogy lépjen föl végre, valami történjen. Tegyünk valamit annak érdekében, hogy e súlyos jogsértés megszűnjön, hogy ne váljon ö, ö, véglegessé ezen ö, környezetkárosítás. Igenis lépjünk föl ezen pillér és elv ö, mellett, amely a környezetvédelme. Ha nem foganatosítunk rendkívüli azonnali intézkedéseket, úgy gondoljuk, hogy az út mentén hagynak minket, és igenis a spanyol hatóságok jogsértést követnek el egy olyan övezetben, amelyet az európai jog véd. Olyan övezetről van szó, amely igen jelentős ökológiai és környezetvédelmi jelentőséggel bír. E két nemzeti park, Donyánái és egy másik nemzeti park esetében is rendkívüli intézkedéseket kértünk, és azokat nem foganatosították. Lejárt az időm, rendelkezésükre állok, hogy további információkkal, hasznos információkkal szolgálja. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, mondja az elnökasszony. Most megadom a bizottság képviselőjének a szót. Köszönöm szépen, elnökasszony. Valóban. Valóban, ahogyan hallottuk, ugyanebben a teremben más alkalommal az Európai Bizottság képviselője már elmondta azt, hogy e dossziét tanulmányozza, amely olyan esetről szól, amely egy magán projektről szól, amelyben egy nemzeti parkban öntözési projektet kívánnak megvalósítani, holott különleges Natura 2000-es hálózat területről van szó. Különböző közleményeken keresztül megpróbáltunk reagálni ezen petícióra, de sajnos valóban bizonyos késedelmek, sajnálatos késedelmek merültek föl, és hát ennek következtében igenis különböző irányelvek sérelmére utalunk a, a, a, a környezeti felelősség, a természetes élőhelyek, valamint a víz keretirányelv sérelméről van szó. Három alkalommal fordultunk a spanyol illetékes hatóságokhoz, hogy a potenciális hatásokkal kapcsolatban, a magánprojekttel kapcsolatban kapjunk információt, és hogy az ökológiai értékeket is megismerhessük ezen övezetben. Azt kértük, hogy pontosabb adatokkal szolgáljon az illetékes hatóság a vízkészletekből való kivételre és kitermelésre vonatkozóan. Szeretném most elmagyarázni, hogy ma Mindannak ellenére, hogy erőfeszítéseket tett a bizottság, még mindig nem tudja eloszlatni minden aggáját azzal kapcsolatban, hogy az irányelvek sérelme megtörtént-e vagy sem. Nem rendelkezünk szükséges információkkal ma, és a megfelelő értékelést nem tudjuk elvégezni ezen magánprojekt negatív hatásaira vonatkozóan. Való igaz, hogy azt mondhatjuk, hogy a terület irányító hatósága megállapította, hogy esetleg negatív hatással járhat a vízkivétel az adott övezetben. A környezeti felelősség irányelve, amelyre a petíció benyújtója is elmondta, a 12-es cikk eh, kimondja, hogy egy olyan mechanizmus eh, kerül bevezetésre, mely szerint eh, egy természetes vagy jogi személy, amennyiben jogsértést tapasztal, jogosult arra, hogy az illetékes hatóságok felé benyújtsa mm, megállapításait, és kérhesse a helyzet sürgősségét tapasztalva az illetékes hatóságoktól, hogy olyan határozatokat foganatosítson és hozzon az illetékes hatóság, amely megszünteti a jogsértést. Legalább ideiglenesen. Az illetékes hatóság tájékoztatja az, az illető személyeket azon lehetőségekről, melyek alapján jogorvoslattal élhet. A 13-as cikk úgy gondolom fontos kiemelni, hogy az érintett személyek független és pártatlan köztestülethez fordulhatnak annak érdekében, hogy az eljárás jogosságát és a hatóságok által foganatosított intézkedéseket megvizsgálja ezen testület vagy bíróság. Logikus tehát, hogy bizonyos bírósághoz való fordulás és jogorvoslati lehetőség is az irányelv nemzeti jogba való átültetésekor megszületett. Ma mindannak ismeretében, amit az Európai Bizottság tud a dossziéról, nem tudjuk bizonyítani azt, hogy a petíció benyújtója minden jogorvoslati lehetőséggel élt, amely az irányelv 12-es 13-as cikkében szerepel. Így az Európai Bizottság azt a mechanizmust nem helyettesítheti be, amely létezik és megfogalmazásra került az adott irányelvben. Mindennek ellenére a helyzet egészen eltérő a további irányelvekkel kapcsolatban. Először is a hatás tanulmányjal kapcsolatos irányelvről szólnék. E, ezen KHV környezeti hatásvizsgálat megtörtént az adott projekttel kapcsolatban. Az egyik kritérium, mely szerint a, a um, hatás tanulmány közzététele, késedelmes közzététele, nos, ez valóban a spanyol jogban kell valóban megvizsgálni. Kételyek merültek fel. Miért? Mert az átadott információk még nem oszlatták el annak teljes gyanúját, hogy esetleg káros hatással lehet a projekt a környezetre, az élő növény és állatvilágra, ahogyan a hármas cikke kimondja a KHV irányelvnek ezt. Úgy gondolom, hogy érdemben, kielégítő módon kell még körbejárni ezt a kérdést. A természetes élőhelyek irányelv keretében. Ami pedig a hatástanulmány, tehát ennyit a hatástanulmány irányelvről, ami pedig a természetes élőhelyek irányelvet illeti, említettem már, hogy a spanyol hatóságok még nem tudták bizonyítani máig, hogy megfelelő értékelés, előzetes értékelés történt. Amennyiben a, az irányel hatos cikkének 3-os bekezdését vizsgáljuk meg, ha előzetes hatástanulmányt nem végzett az illetékes hatóság, akkor a 6 per 3-as cikket nem tartották be. Ami a díszkészleteket vízkészleteket illeti, lehetséges, hogy ez esetben a ugyanazon irányelv hatodik cikkének második bekezdésében foglaltak sérül, sérelme történhetett. Amennyiben azon tájékoztatás, amelyet megküldött márciusban és áprilisban a ö, spanyol hatóság az Európai Bizottság számára, nos, ezen tájékoztatás alapján azt látjuk, hogy a Guadalquiviri vízgyűjtőben ö, úgy tűnik, okokozati összefüggés lehet találni az aszályos helyzet, valamint a forrásokból való túlzott vízkivétel között. Ugyanakkor azt is olvashatjuk a jelentésben, hogy egy, ahhoz, hogy egyhangulag eh, az ok-okozati összefüggést megállapíthassuk, ahhoz további időre és tapasztalatgyűjtésre van szükség, és csak ezen tapasztalatgyűjtés bizonyíthatja valóban be a jelenlegi magánprojekt és a vízkészletek, valamint a Guadalquibiri vízgyűjtő jelenlegi aszályos helyzetek közötti okokozati összefüggéseket. Arra is szeretnék utalni, hogy az ökológiai helyzete a vízkészleteknek ezen vízgyűjtőben értékelés tárgyát kell, hogy képezze együttesen olyan intézkedésekkel együtt, amelyek védelmére vonatkoznak. Egy olyan tervről van itt szó, amelyet már alkalmaznak vízgyűjtő esetében. Másik 23 vízgyűjtő gazdálkodási terv is érvényben van a Spanyolországban, és ide a Guadalquiviri régióba is azt kérjük a bizottság részéről, hogy további információkat szolgáltasson be a spanyol hatóság. Zárszóként úgy tűnik, hogy a hatástanulmány egyenlőre nem tette lehetővé, hogy teljes mértékben elvessük egy jogsértés lehetőségét, ezért vizsgálati eljárást indít az Európai Bizottság annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a három irányelvvel kapcsolatban jogsértés történt-e vagy sem. Köszönöm szépen. Most pedig Köszönöm szépen. Tavalyi év végén már megvitattuk ezt a petíciót, amit a plataforma por la defensa de los Valles adott be. Akkor megállapítottuk, hogy azoknak az intézkedéseknek az elfogadása, amely segíti a környezetvédelmét Andalúziában, és az adott nemzeti partban, ha nem tartják be, az a parknak igen nagy környezeti károkat okoz. Ezt már akkor megállapítottuk, és most megint szeretném támogatni a platformot, hiszen új tényeket ö, nyújtottak be, például a park igazgatójának levelét, és ez egyértelművé teszi, hogy környezetvédelmi károkat szenved a park. A parknak a vezetősége úgy döntött, hogy a jelentésüket átadja a régió vízügyi hatóságának, és kérték őket, hogy vonják vissza a kiadott engedélyeket, mert a forrásokat károsítják, és így a Natura 2000-es hálózatnak is visszavonhatatlan károkat okoz hogyan hagyhatjuk figyelmen kívül a Nemzeti Park igazgatója által körvonalazott tanulmányt. Ez egy igen komoly tanulmány, a kérdés is igen komoly, ezért arra kérem a parlamentet, hogy két dolgot tegyen meg. Először is a bizottságot kérje meg, hogy a spanyol vigyázi hatóságok ellen jogsértési eljárást indítson be, nagyon fontos, hogy a park a igazgatója által elkészített tanulmányt vegyék figyelembe, mint bizonyítékot, és ö, biztosítsák azt, hogy a madarak és habitát irányelv védett területen nem sérül. Ezen kívül próbálják meg helyrehozni azokat a környezeti károkat, amik már bekövetkeztek. Köszönöm, Iturgai szúr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mikor egy petíció képviselője másodjára jön ide, hiszen ő is mondta, hogy már négy és fél hónappal ezelőtt is itt jár, és visszajön és könyörög nekünk, az azt jelzi, hogy semmi sem történt. És a bizottság beszámolója is alátámasztotta ezt. Amikor ez a helyzetre következik, és Szószá Wagner professzortól is hallottuk ezt, hogy valóban így van. Akkor, mikor új bizonyítékokkal támasztanak alá egy petíciót, például a parkigazgatójának a tényfeltáró tanulmányát, akkor egyszerűen nem zárhatjuk le a petíciót. A bizottság azt mondja, hogy potenciálisan jogsértő a viselkedés a spanyol hatóságoknak. Akkor a kérdésem az, mikor kérték meg utoljára a spanyol kormányt, hogy milyen változtatásokat eszközölt az ügyben? Mikor? Új, az új spanyol kormány idején, vagy az előző spanyol kormány idején? Mikor? Ezen kívül, elnök asszony, én úgy gondolom, hogy nyitva kell tartanunk a petíciót, hiszen hallottuk a bizottság véleményét is, lépéseket kell tennünk. megoldást kell találnunk. Nem zárhatjuk le ezt az ügyet. Ne csak kérjünk, könyörögjünk, hanem legyünk proaktívabbak. Elnök, köszönöm szépen, jár úr. Elnök asszony, az én kérdésem ugyanarra vonatkozik, mint Iturkais kollégái. Hogy elégészítsem ki? Arra kérnek mindenkit, hogy gondoljon bele, hogy milyen intézkedéseket tehetnénk, hogy a környezetvédelmi károkat megakadályozzak. Hallottam a bizottságot. Összefoglalom, kételyeknek adtak hangot. Annak, hogy valóban értés következette be, ezt kell kivizsgálniuk, de ez időbe telik. A helyi legfelelőseket felelősségre, felelősségre kellene vonni, mielőtt még visszafordíthatatlan környezeti károkat okoznak. Amit nem tehetünk meg, az az, hogy két-három évig húzzuk ezt az ügyet, vitáztunk, miközben tudjuk, hogy valakinek itt igaza van, hiszen igazat is adtak neki, csak közben a park sérül. Úgyhogy a kompromisszum az az lenne, hogy az új spanyol kormánynak beterjesszük ezt az ügyet, és arra kérjük őket, hogy a potenciális károkat megakadályozzák. Ha ezt nem tesszük meg, akkor sem értem ennek a vitának, hogyha három év múlva majd megállapítjuk, hogy igen, igaza volt, de akkor már nem létezik a Nemzetvédelmi Park. Pontosan ettől félek, ezért is támogatom Iturgáis kollégát, hogy a spanyol kormánya vegyük fel a kapcsolatot. Nem arról szól, hogy kinek van igaza ez az ügy, hanem arról, hogy a környezetet hogyan védhetjük. Köszönöm. Auken kolléga. Hát most már akkor nem értem. Akik spanyolul hallgatták a vitát, mind úgy válaszoltak, mintha a bizottságban ö, nem történt volna semmi. Én meg azt hallottam itt, hogy a bizottság mintha más mondott volna, mint ami az írásban szerepel. Ami engem illet, a bizottság arról számolta, hogy a bírósághoz fordult. Úgyhogy ezt a tényt nem szabadna figyelmen kívül hagyni. Akik pedig a spanyoloktól kaptak közvetlen információt, azok úgy értelmezik a helyzetet, hogy a bizottság semmit nem tett, és semmit nem tesz. Úgyhogy akkor a bírósághoz fordultak, kérdezem a bizottságot. Általában véve, amikor elolvasom a választ, az jön ki belőle, hogy semmi se történik, semmi se történik. ez jön át a dokumentumokból, de szóban mást mondtak, de lehet, hogy félreértettem. And of course, if we can do something more, <laughs> we should do it, but it's difficult. Úgyhogy számomra nagyon nehéz megérteni, hogy valójában mi történik. Persze a spanyol kormány sokkal aktívabb lehetne ez ügyben. nem kell megvárni a bírósági döntést. Úgyhogy most az a kérdés, mit akarunk a bizottságtól? Mi az, amit még tehetnének, és nem tettek meg? Köszönöm, Bostinár úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, és kedves bizottság. Lester Brown Plan B című könyvét esetleg olvasták. Abban a könyvben Lester Brown egy olyan esetet ír le, ami Saud Szaúd Arábiában történt meg a 90-es évek végén, és nagyon hasonlít ehhez. Szaúd Arábia egy öntöző rendszert akart meg megvalósítani a ilyen elhelyezkedő víztározók feltárásával, de ez azt jelentette volna, hogy a föld alatti készleteket kimerítették volna éveken belül. Ennek az eredménye pedig elsivatagosodás lett volna, ezért aztán Szaudarábia öntözéses gabonát már nem termel, és Regionális szinten vagy kormány szinten a bizottság hozzá esetleg utána nézhetne, hogy ugyan az a szenárió következik be, mint amit Lester Brown a könyvében ismertetett. Nem értem, hogy miért nem tudják nyomon követni, hogy a felszín alatti vízek felhasználására vonatkozó irányelvet megfelelően alkalmazzák az EU-ban. Ha ezt nem veszük figyelembe, az azt jelenti, hogy kimerítjük a föld alatti víztartalékokat, és elsivatakosodik a terület, és a biodiverzitás összeomlik. A Natura 2000 is. Most akkor azzal pocsékoljuk az időt, hogy könyörgünk egy tagállami kormánynak a helyett, hogy pontosan megkövetnénk azt, amit tudunk, hogy be fog következni. Ennek véget kell vetni, és nem csak a spanyol esetben. Minden esetben az Európai Bizottságnak lépnie kell. Időben. Nem kell megvárni, amíg túl késő lesz egyértelmű a beadott bizonyítékok alapján, hogy nem érthető, hogy az Európai Bizottság miért nem döntött úgy, hogy legalább az EU-s direktívát jogszerűen végrehajtsák, illetve hogy a kumulatív hatások hogyan érvényesülnek, mert nem csak a felszín alatti vizek kimerítéséről van szó, hanem arról, hogy talaj, erózió és elsivatagosodás következik be, és a Natura 2000 et nem tartják be. Sem értem annak, hogy megvárjuk ezeket az eredményeket, és akkor reagáljunk. Ha akarják, akkor olvassák Lester Brown könyvét, vagy más szerzők könyvét, de egyértelmű kellene, hogy legyen, hogy a hatás az drámai, és nem könyörünknünk kellene, úgyhogy maradjon nyitva ez a petíció, és azonnal szólítsuk fel a spanyol kormányt, hogy teljes képet adjon a helyzetről, és számoljon be, hogy a hatástanulmányt elvégeztek-e, és a felszín alatti vízekre vonatkozó irányelvet betartják-e, figyelembe veszik el hosszú távú hatásokat. Ha nem, akkor azonnal cselekedjünk. Ne vesztegessük az időt. Köszönöm. Köszönöm, Gárszes kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is egyetértek azzal, amit a kollégák már elmondtak. Először is nem egészen értem, hogy a bizottság mit végzett el. Azt nézem, ami írásban szerepel. Nem értem. Mert a dokumentum január 27-én azzal zárul, hogy a bizottság nem tarthatja nyitva ezt a kérvényt. Ez szerepel az akkori dokumentum végén. Aztán meg most hallottuk a szóbeli beszámolóját a bizottságnak, hát nem is teljesen ellentétben áll vele, de azt mondta, hogy a jogsértési eljárást megkezdték. Ez pedig azt jelenti, hogy jogi következményei vannak az ügynek. A bizottság képviselője tisztázva kérem ezt a helyzetet, szeretném tudni, hogy pontosan mi a helyzet, mit tesznek. A második pont. Ez a kérdés szociális és gazdasági szempontból is nagyon fontos. Aki támogatja ezt az öntözéses projektet a több mint 600 hektáros területen, nyilván annak megvan az oka erre. Csak hogy ez a Natura 2000 és a prevenciós elv ellenében hat minden EU-s jogszabály ellenében, amely a környezet és természetvédelmére vonatkozik különösen a Sierra de Casola Nemzetközi Park esetében. Úgyhogy ezért kell most rögtön megoldást találnunk. A lehető leghamarabb az azt jelenti, hogy a bizottság lépjen, és a jelenlegi spanyol kormányt szólítsuk fel, hogy lépjenek. Köszönöm. Megtehetjük mind a kettőt, ezért hagyjuk nyitva a petíciót. Elnök, köszönöm szépen. Auken asszony, elnézést, de el kell mennem fél óra múlva, ezért elmondanám, hogy szerintem úgy tűnik, hogy azt mondta a bizottság, amit én hallottam, Hát, azért azt megdöbbentőnek tartom, hogy akik az eredeti spanyol beszámolót hallgattak, azok félre értették azt, amit a fordításban nem értettünk félre. Úgyhogy most akkor a bizottság megkezdi a jogsértés eljárást. Uh, what we could do, I think, I think we should close it, sorry, because we are so long. Húzzuk az időt, pedig írhatnánk a spanyol kormánynak, hogy gyorsítsák meg az eljárást. Annak alapján, amit a kollégák mondtak itt ma, ezek komoly problémák. Well, and I think we should call it, uh, write a letter to the Spanish government to speed up. And that's... Úgyhogy szólítsuk fel a spanyol kormányt, hogy lépjenek. Ez az én ajánlásom. Elnök megkérném a bizottság képviselőjét, hogy akkor tisztázza. Mindenki ugyanannak a kételjének adott hangot. a bizottság januári írásos véleménye és az, amit ma szóban előadott, merőben eltér egymástól. Ugyan pozitív a változás, csak nem értjük. Ö, válaszolna rá, mi a jelenlegi helyzet a bizottságban? Van jogsértési eljárás, vagy mi történik? Hogy értsük már meg mi is, hogy hogyan lépjünk. Igen, köszönöm. Köszönöm, hogy tisztázhatom ezt a helyzetet. Amikor a harmadik petíció beérkezett, 2011. november végén. A spanyol hatóságokat megkérdeztük erről, adtak is egy választ ez év január közepén. Igen, változott a bizottságban a helyzet. Igen, másról számoltam ma be, mint amit a dokumentum mutat. Mégpedig azért, mert a január végi írásos dokumentációnk és a mai nap között információkat kaptunk, amelyeket pontosan a kérelmező nyújtott be. Vagyis a felelős hatóságok elismerték, hogy van ok-okozati összefüggés, a vízforrások kiaknázása, és a környezetvédelmi károk között az adott régióban. A Hidrogeográfiai Szövetség azt állapította meg, hogy további bizonyítékokra van szükség, de úgy tűnik, hogy mindenképpen fönnáll annak a lehetősége, és ez, ez a lényeg itt ma, hogy a környezet sérülhet. ami a felszín alatti vízforrások kiaknázásának potenciális hatásait illeti, ezt még most elemezzük. A vízgyűjtő medence kezelését egy konkrét terv írja alá, írja elő a vízforrások kihasználását, de erre a régióra nem készült ilyen terv. Pontosan ez az ok annak, hogy a bírósághoz fordult a bizottság. Ami a környezetvédelmi hatásokat illeti, ezt a bizottság még elemzi. És most megerősítem, hogy igen, megindítottuk a jogsértési eljárást az Európai Bíróság előtt, és a habitat, és a környezetvédelmi hatások, illetve a vízgazdálkodási irányelvet vizsgáljuk itt meg. Nem tudom, hogy mikor születik eredmény. A jogsértési eljárásnak megvannak a konkrét lépései, és ezért csak később tudunk a konkrét eredményekről beszélni, de lehetőleg hamarabb. Köszönöm. Eh, grazie. C'è kollega Iturgais che voleva aggiungere qualcosa. Köszönöm. Iturgais úr. Nem, a feltett kérdésnek megvan a jelentősége, és a bizottság válasza is egyértelmű. 2011 végén felvették a kapcsolatot a spanyol hatóságokkal tehát 2011. november végén, és valóban azóta új kormány van, úgyhogy tájékoztatni kell ezt az új kormányt a mostani esetről. Mindenképpen tájékoztatni kell őket arról, hogy mi történik a petícióval, még mielőtt szabásértésről beszélnénk. Az új kormány vízügyben illetékes igazgatója mindenképpen igazgatójának mindenképpen tudnia kell, hogy hogyan alakul a helyzet ahhoz képest, ami pár hónappal ezelőtt történt, és hogy a kormánya mit tehet azért, hogy megoldja a problémát. Azt gondolom, hogy ezt kell most elérnünk. azért, hogy ne zavarodjunk össze. Tehát egyetemen tudnia kell mindenkinek, hogy a petícióval hogyan állunk, és fel kell venni a spanyol kormányjal a kapcsolatot, hogy megtegyék a lépéseket. Amennyiben a bizottság a korábbi kormányával volt kapcsolatban, és ez így van, akkor lehetséges, hogy a bizottság levele valamelyik fiókban landolt, ki tudja. Úgyhogy most az új kormány ürügyén mindenképpen ki kell használni ezt az alkalmat, hogy az új vízügyi igazgatóval felvegyük a kapcsolatot, és kérjük, hogy megoldást találjanak a problémára a petícióval kapcsolatban. Köszönöm. Gárszész úr. Köszönöm. Iturgeis kolléga hozzászólásával kapcsolatban pontosítanám. A bizottság képviselője azt mondta, hogy a választ 2012. január közepén kapták meg, hogy ezt kiírta ezt a választ, azt mi nem tudjuk, de biztos vagyok abban, hogy 2012. januárjában már az új kormány volt kormányon, ez egészen bizonyos. Elnök asszony, köszönöm. Most a petíció benyújtójának adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Azzal kezdeném, hogy őszintén megköszönjem a bizottságnak a kiváló munkáját. Tudom, hogy nagyon kevés erőforrással dolgoznak, ezt én biztosan tudom, és azt gondolom, hogy mindenképpen elismeréssel adózom a bizottság munkája előtt és köszönöm azon képviselőknek is, akik most hozzászóltak, és akik megértették, hogy mennyire komoly problémáról van szó, és mennyire sürgősen kell reagálni erre. De ha megengedik, szeretném nagyon röviden elmondani, hogy a bizottság feltételes módban beszél. Tehát úgy tűnik, hogy esetleg ö, oka van ezen agályoknak. Ö, és itt rengeteg különböző elemet sorol fel, amelyet esetleg ellenőrizni kellene, és tanulmányokat el kellene végezni, és az illetékes hatóságnak tanulmányt kell végeznie. Rendben, gondolom, hogy jogi szempontból így kell eljárni, de hát én itt vagyok, mégpedig európai polgárként vagyok itt, aki azt látja, hogy visszafordíthatatlan károkat okoznak, és még egyszer elmondom, nem sürgősen kell fellépni, hanem haladéktalanul, most azonnali hatállyal. Tehát esetleg akkor fel kellene függeszteni az eddig kiadott engedélyeket, amíg a tanulmányokat vagy az elemzéseket elvégzik, amíg felmérik a körülményeket. De elfogadhatatlan az, hogy ö, feltételes módban beszéljünk, és a jogi körültekintés elvére hivatkozzunk, ahogy azt egy képviselő elmondta, hogy így pedig hagyjuk azt, hogy visszafordíthatatlan károkat okozzanak. Tehát fel kell mérni a társadalmi felelősséget, és Spanyolországnak fel kell mérnie, hogy milyen felelőssége van ezen a területen. Nem szabad bizonyos spanyol állampolgárok érdekeit magasabb szintre állítani, mint több mint 300 millió polgár érdekét, akikre vonatkozik a Natura 2000 és más rendelet, amelynek a célja az, és arra kötelezi az érintetteket, hogy a környezetvédelmi károkat ne követhessék el, attól függetlenül, hogy az ilyen gyakorlatok mögött kiknek az érdekei állnak. Még egyszer szeretném megköszönni azon személyeknek a hozzászólását, akik azt mondták, hogy mindenképpen azt kell elérni, hogy a bevezetett intézkedésekkel a jelenlegi spanyol kormánynak lehetőséget adjanak arra, hogy a korábbi döntéseket revideálják. Az biztos, hogy mindenképpen haladéktalanul kell fellépni, a, és köszönetet mondok a tolmácsoknak is, akiknek köszönhetően ilyen hatékonyan tudtam előadni a petíciómat. Elnök asszony, köszönöm akkor azt gondolom, hogy most le tudjuk zárni a következő javaslattal az ügyet. Nyitva hagyjuk ezt a petíciót. A bizottságot megkérjük, a bizottság már elmondta, hogy intézkedéseket foganatosított, tehát azt kérjük a bizottságtól, hogy a szabálysértési eljáráson túlmenően vagy az Európai Bíróságtól kérje, hogy függesse fel azonnali hatállyal ezen e, intézkedéseket vagy eljárásokat, hiszen a jelenlegi helyzetben mindenkinek az az aggája, hogy ne csak, hogy öm, megelőzzük az esetleges károkat, hanem ö, az eddig okozott károkra is megoldást találhassanak. A bizottság felveszi ezen kívül a kapcsolatot az új spanyol kormányjal, és azt gondolom, hogy mindkét dolgot egymással párhuzamosan kell intézni. Ha egyetértenek ezzel az összefoglalóval, akkor azt javaslom, hogy mára zárjuk le az ezzel kapcsolatos vitát. Köszönöm, rendben, akkor a következő pontra térünk át. A hatos napi rend egy portugál állampolgár petíciójáról van szó, a Portugál Turisztikai Vállalkozások Egyesületének, az AETP-nek a nevében, az uniós operatív programok keretében beadott támogatási pályázatok átláthatatlanságáról. Oráció de Mátos úrnak megadom a szót, ő a petíció benyújtója 5 percre. Köszönöm, elnök asszony. 2009. júliusában nyújtottuk be ezt a petíciót. Köszönöm a szakbizottság, a bizottság képviselőinek, a parlament és a bizottság munkatársainak a munkáját. Az európai szabályozással kapcsolatban kérünk pontosítást. Fiatal vállalkozóként, és annak ellenére, hogy mennyire csalódtam abban, hogy milyen sok időre volt szükség ahhoz, hogy az európai hatóságok eldöntsék, hogy elfogadhatónak nyilvánítják-e, avagy sem ezt a petíciót. Ennek ellenére teljes a bizalmam azzal kapcsolatban, hogy az európai integrációt én továbbra is támogatom, még akkor is, hogyha az európai vezetők egymás meg nem értése miatt eléggé um, bizonytalan helyzet alakult ki. 2009. július óta a helyzet, a kialakult helyzet a szabad a szabad versenyhelyzet kapcsán igen komoly agályokat vet fel. Mi azt reméljük, hogy egyetemen nyilatkoznak azzal kapcsolatban, hogy elfogadható-e ez a nyilvános döntés a portugál vállalkozásokkal kapcsolatban a 191 per 2009-es törvény kapcsán. Az Európai Bizottság még véglegesen nem foglalt állást a 2009. szeptemberi panaszsal kapcsolatban. Most a bizottság következtetéseit fogjuk meghallgatni azért, hogy eldönthessük, hogy a versenye kapcsolatosan az alapok milyenek. Ami a bizottság képviselőjét illeti, a válaszokból az derült ki, hogy a turisztikai vállalkozások helyzete nem egyértelmű. A, vállalko- a vállalkozói kedv támogatását nem lehet egyértelműen megtalálni ezen rendelkezésben. A turisztikai termékek létrehozását bátorítani kell, és a kereskedelmi vállalkozások, amelyek szolgáltatásokat, tevékenységeket végeznek az illetékes egységek tevékenységével kapcsolatban ezre vonatkozó a pénzügyi támogatás, és itt egy teljesen elképzelhetetlen és tisztességtelen pozíciót alakítanak ki egyesek, és látjuk a portugál vállalkozásokon is ennek a hatását. A független pályázók pályázatait nem veszik kellőképpen figyelembe a pályázatok során. A petíció benyújtója sajnos követhetetlen tempóban olvassa fel a levelét, tehát úgy tűnik, hogy visszaélnek a domináns helyzetükkel az egyes gazdasági szereplők. 2009. júliusában nyújtottuk be ezt a petíciót, három vagy négy általános rendelet vonatkozik a turisztikai tevékenységre, és az ezzel kapcsolatos petícióval kapcsolatban a bizottság nem döntött el egyértelműen, hogy mennyire tartják be az előírt szabályokat. Ami a piaci dominanciával való visszaélés és a vállalkozások promóciája kérdését illeti, a különböző képviselők foglalkoztak ezzel kapcsolatban a monopóliumok kérdésével is. Itt szeretnénk kiemelni, hogy mennyire fontos ez a panasz, és kérjük az Európai Parlamentet és a bizottságot, hogy foglaljon állást ezzel kapcsolatban. A vállalkozás, vállalkozói egyesületünk választ kaptunk, amely szerint nekünk a magasabb szintű bíróságokhoz kell fordulnunk. A Lisszaboni közigazgatási bíróság döntése után, amely arra utalt, hogy nincsen megfelelő megállapodás, és, és emiatt a mi egyesületünk pályázathoz való hozzáférésének a feltételei a Kurel, Kuren programmal kapcsolatban nem került betartásra. Az Európai Bizottságot kérjük, hogy foglaljon állást. A bizottság szerint a vállalkozási egyezmény feltételeit nem tartották be. Köszönöm a figyelmüket, és szeretném még egyszer elmondani, hogy minden polgárnak feladata, hogy megvédje a mi általunk is támogatott szabad Európa integráció elvét. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt az előadást, most pedig megadom a szót először is az Európai Bizottság képviselőjének. Elnézést, mondja az elnök asszony. Először is üdvözlöm a portugál kormány képviselőjét. Neki adom meg a szót. Na. Jó reggelt. <clears throat> A meu kolléga. Én a versenyképességi főigazgatóság részéről kérnék szó. Cardozo igazgató úr részéről. Hagy mondjak el néhány dolgot az esettel kapcsolatban. Ahogy ismertetek már ezt az ügyet 2011. januárjában itt a Petíció Szakbizottságban, ahhoz képest néhány dolgot szeretnék kiegészíteni. Tehát ez egy 2009-es petíció, elég régi. Az uniós operatív programok Európai Uniós támogatásáról esik szó benne. Pontosabban a társfinanszírozásról a regionális fejlesztési alapból. Az Európai Bizottság és a petíciós szakbizottság tájékoztatást kapott, hogy azok a programok, amelyek társfinanszírozást kaphatnak az uniós programok keretében, azokat illetően a tagállamoknak kell dönteni, hogy mely programok ezek. Az, hogy melyen programokat pályáztat egy tagállam, abban nincs beszólása sem a bizottságnak, sem általában az EU-nak. Az európai közösségi joganyag által előírt szabályokat, hogy megsértették-e, ezt kérdezte a petíció. Szerintem ezt megtettük, ezt a vizsgálatot, és 2011-ben erre választ is adtunk. Ami a Portugáliában a közösségi joganyag gyakorlata való átültetését illeti, Az Európai Bizottságnak az az álláspontja, hogy nem sértették meg a közösségi jogszabályokat. Tehát nem sértették meg a közösségi joganyagot. Az, hogy milyen kritérium alapján választják ki a programokat, szeretném tájékoztatni önöket még egyszer, hogy ez tagállami felelősség a felelősek és az illetékesek a nemzeti bíróságok. Ezzel kapcsolatban meg is küldtük a kérelmezőnek a választ, és, meg, és nevesítettük benne az adott portugál bíróságokat. Harmad sorban. Általában véve, hogy tegyek egy megjegyzést azt illetően, hogy az értékelési mechanizmust hogyan értékeli ki a bizottság. Portugália esetében ez megtörtént, sőt részletesen megtörtént. A jelölt programokat átvizsgáltuk, átvizsgáltuk a hogy mit kínálnak, és nagyon nagy erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy a portugál hatóságoktól plusz információkat kérünk be, de ami a végleges döntést illeti, abban nem szólhatunk bele. Az a portugál kormánynak a döntése. Tehát a nemzeti bíróságoknak ügye ez. Ami az európai joganyagot illető, a 2011-es évben ezt illetően, a jogsértés nem létét illetően megszületett a döntésünk. A kérdés azonban fölmerült, hogy esetleg a megítélt erőforrásokat hogy használják föl. Ezzel kapcsolatban akkor a kollégámnak adnám meg a szót. Köszönöm szépen. A bizottságot megkérdezték, hogy az állami segélyekről mit gondol? Amelyet 2011. szeptembere óta kaptak, és különböző problémák merültek fel a portugál hatóságokkal azóta. Egyelőre az állami támogatás kérdése ott merül fel, ahol a közhatóság állami támogatási erőforrásokat használ úgy, hogy esetleg versenyhelyzetben a kereskedelmi feltételek alapján is ugyanezt a tevékenységet lehetne végezni. A portugál hatóságok válasza az volt, hogy a portugál turisztikai szerv nem végez kereskedelmi tevékenységet, mi ezt most vizsgáljuk, ezt a kérdést, és tegnap kaptunk a portugálhatóságoktól választ erre vonatkozóan. Egyelőre még nem tudunk tehát ma erről nyilatkozni, de foglalkozunk a kérdéssel, és a petíció benyújtójának még a nyári szünet előtt megadjuk a válaszunkat. Köszönjük ezt a dupla választ. A kollégek nem kértek szót? Akkor megadom a szót a petíció benyújtójának két percben. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy szót kaptam. Hallgattuk az Európai Bizottság képviselőinek válaszát. De ennek ellenére van még egy kérdés, a nemzeti jogalkotás, ami nyitva marad, ami a mi erőfeszítésenket illeti. Úgy tűnik, hogy itt érdekösszeütközésekről van szó uniós szinten és nemzeti szinten is. A következtetések, amiket levonhatunk ebből az ügyből, az nem jelenthetik azt automatikusan, hogy lezárjuk ezt a petíciót. Addig nem, amíg nem születik végleges megoldás. Úgyhogy hagyd mondjam el a bizottság képviselőjének azt, hogyha valamilyen oknál fogva a versenyképességi főigazgatóság az Európai Bizottság részéről úgy dönt, hogy A 2009-es 1132 számú petíciónak nem adhatnak helyet, akkor felmerül a kérdés, hogy nem merült fel semmilyen az a kapcsolatban, hogy a portugál kormány hogy viselkedik a közösségi joganyagok nemzeti szintű megvalósításában és a társfinanszírozás nyújtásában? Ha igen, akkor el kell, hogy mondjuk, hogy visszautasították a petíciónkat azzal az okkal, hogy nem létezik ö, olyan ok, amely kételyt vetne föl a programokkal kapcsolatban. De hát ö, egy olyan portugál nemzeti szervezet, aminek van kereskedelmi érdekeltsége megítéleti egy másik portugál szervezetnek a működését, amelynek szintén ugyanazon a területen kereskedelmi érdekeltsége van, hát számomra egyértelmű, hogy nem, úgyhogy ö, nyilvánvalóan, hogy bíróság elé kell vinnünk ö, ezt a dolgot. Itt a, porgál, a portugál kormány szándékosan akadályozza a versenyt. Az Európai Uniónak pedig van felelőssége ezzel kapcsolatban az európai alapoknak. Hiszen a kereskedelmi tevékenységeket felügyelniük kell. Nem avatkoznak be olyan esetben sem, amikor állami szervezetek kárt okoznak más szervezeteknek? Ez egy valóságos támadás Portugáliában egy európai modell ellen. Ezt jó lenne, hogyha tisztáznák uniós szinten. Ezt nem tudjuk elfogadni, és nagyon fontosnak tartjuk az egész EU szempontjába. Köszönöm. La ringrazio, eh, credo che la, la commissione... Köszönöm szépen úgy látom, hogy a bizottság le van maradva az általunk is átadott kérése kapcsolatban, hiszen most másodjára jön el a petíció benyújtója, és nem kap választ. Megint csak azt gondolom, hogy meg kell erősíteni az együttműködést. A bizottság viselkedése nem teszi lehetővé azt, hogy mi a petíciót megfelelően kezeljük. Nagyon fontos, hogy a portugál hatóságoknak egy levelet küldjünk, a mi nevünkben is, azért, hogy ö, fényderítsünk az ügybe, és választ kérjünk ezzel kapcsolatban. És szükségesnek tartom azt is, hogy a végrehajtó ö, bizottság az Európai Bizottságtól írásban is állásfoglalást kérjünk, hiszen azt gondolom, hogy az Európai Unió elveit nem tartották tiszteletben sem az írásos válaszban, sem pedig a ma itt elmondott válaszban. Mindenképpen következményeinek kell lenni az írásos válasznak. A regió főigazgatójának, a főigazgatóságának képviselője kért szót egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék válaszolni röviden. Azt illetően, ami elhangzott itt most. Szeretném tisztázni előre azt, hogy minden részletet nem tudok ismertetni ezzel az ügyel kapcsolatban. 2011 óta a Regionális Fejlesztési Alap keretében az Európai Bizottság ezt a hatalmas levelezést sikerült összegyűjtenünk, és szívesen hozzáférést adok ezekhez az anyagokhoz. De azt már tisztáztuk, hogy a, fede, a FEDER alapnak és más alapoknak a viselkedésében nem tart látunk semmi kivetni valót. Itt több mint 5000 programról van szó, nem tudjuk mindegyiket újra átvizsgálni. A portugál hatóságokkal felvettük a kapcsolatot, és az általuk adott információk alapján megállapítottuk, hogy nem sérült az európai közösségi joganyag. De ön említette a versenyképességet. Ezek olyan dolgok, amit még egyszer mondom, helyi, portugál szinten kell megoldaniuk, a portugál bíróságoknak nem vállalhatjuk magunkra minden ügyet. A mi felelősségünk az, hogy a versenyképességi EU-s jog esetleg maga sérül-e. De ezt a kérdést már mondtam, hogy ezt megoldottuk. Eh, eh. Egyértelmű volt eh, a válasz. Remélem, hogy minél hamarabb tudunk a petíció benyújtójának választani. Akkor ezzel lezárjuk ezt a pontot, és a következő napirendi pontra térünk át. Egy véleményről van szó a 2000 elnézést, az uniós jogszabályok alkalmazásának nyomon követéséről szóló 28. éves jelentésről van szó. Megadom a szót a képviselőt képviselő Nikolaj asszonynak. Sajnos a kollégám most nem tudott eljönni, és ezért a kolléga nevében szeretném összefoglalni a jogok és polgárság programról szóló véleményt. Tehát a hetes napi pontról van szó. Mint tudják, egyre több petíciót kapunk az állampolgároktól, akik a, az ezzel kapcsolatos területen problémákat veknek fel. A petíciók 45%-a kapcsolódik ehhez a területhez. A 2010-es jelentésben visszatérő panaszok arra vonatkoznak, hogy a nyilvántartásba vételi eljárás túlságosan hosszadalmas, és a helyi személyigazolványok kiadása is túlságosan hosszú. 63 szabálysértés és eljárás indult az állam tagállamokkal szemben, amelyek nem tartják tiszteletben a polgárok jogait. A tájékoztatási és tájékoztatási jogok kapcsán is történtek problémák, erre vonatkozik egy európai karta, és a fogyatékkal élők tájékoztatására vonatkozóan is. De nagyon kevesen ismerik ezen rendelkezéseket, és ezért gyakran olyan személyek is fordulnak hozzánk, akik nem ismerik megfelelően a jogaikat. Úgy gondoljuk, hogy felléphetünk úgy is, hogyha támogatjuk a tájékoztatással kapcsolatos programokat és a határon átnyúló együttműködést. A 2014-2020-as Európai Polgársági Program, mint tudják, észszerűsít, ezen programnak kell, észszerűsítenie kell azt az eljárást, amelynek a célja, hogy az alapok gazdálkodásának a hatékonyságán javítson. A jövőbeni programnak célja, hogy megfelelő finanszírozást kapjon, és az alapokat a lehető legkörültekintőbb módon tudja prioritási sorrendbe sorolni Fontos, hogy a politikai, erre vonatkozó politikai szükségeket tükrözze ez a program. Ami az Európai Bizottság által javasolt végrehajtási javaslatokat illeti 2011 es 20-as időszakra, mint tudják, a költségvetés erre az időszakra 439 millió, ez nem felel meg a mi elvárásainknak, hogy így fogalmazzak. Azt gondoljuk, hogy ebből a költségvetésből nem tudjuk a programokat finanszírozni, és ezért az új program végrehajtásában nem szabad késedelmet szenvedni. Nagyon fontos, hogy ez működőképes legyen 2014. januárjától. A nemek közötti egyenlőséget is oda mindenképpen garantálni kell, és a programok célkitűzése nagyon fontos, hogy a családon belüli erőszakra is kiterjedjen. Rengeteg petíciót kapnak az ezen programra vonatkozóan a szakbizottságunk, és a petíciók benyújtói és a szervezetek is mutatják a jelentőségét annak, hogy mennyire nehéz hozzájutni az alapokhoz, különösen ami a nemzeti projekteket illeti, amelyeket kis kormányszervek nyújtanak be. A hozzáférhetőség és az, hogy átláthatóan adják ki ezen alapokat, erre mindenképpen szükség van, és nem csak a legfőbb európai szinten kell ezt elérni, hanem a kisebb szervezetek szintjén is. Emlékeztetném a kollégákat arra, hogy a módosítók beadási határidője május 24-e, a módosítókról június 19-én fogunk tárgyalni, a vélemény elfogadásának pedig július 12-e határideje elnézést, hiszen most nekem el kell mennem a SZEDE szakbizottságba. Kollega Bosszináró. Now I will speak Bostináról. Michael Cashman nevében a szocialisták árnyék előadójaként szeretnék szólni, ő sem tudott ma ellátogatni hozzánk. Én is köszönetet szeretnék az ő nevemben is mondani Balán asszonynak a 2014-20-as időszakra vonatkozó programról szóró véleményéért. Egy véleményt terjesztünk be, de erőteljes, átfogónak kell lennünk, különösen annak érdekében, hiszen három programról van szó. Fontos, hogy kihangsúlyozzuk-e véleményben, hogy a programot körültekintően kell összeállítani, és a polgárok jogaiért állunk ki. A céljait a programnak ki kell terjeszteni, új programokat is felveszünk ebbe, annak érdekében, hogy megfelelő üzenetet közvetítsünk a polgárok számára a programon keresztül. Módosítókat szeretnénk benyújtani a véleményhez, specifikusabb jellegűeket és nyelviség és koherencia szempontjából tartjuk ezt fontosnak. Köszönöm a rövidséget. Más kolléga szeretne még szót kérni? Ha nem, akkor a bizottság képviselőjének adom meg a szót. Tessék, nem, úgy tűnik, hogy a bizottság képviselője nem kíván szólni. Akkor magam is utalok arra, hogy május 24-én lehet benyújtani a módosítókat, Baleán asszony is utalt már rá. Aztán a megvitatására a módosítóknak június 19-én kerül sor, a szavazás pedig majd július 12-én kerül sorra. Mikolaj asszony Valeán asszony dolából szóló előterjesztéseket osztott meg velünk, Bostináró úr is elmondta, ezt módosítókat fogunk megfogalmazni annak érdekében, hogy a szöveget tovább javítsuk, és hozzájárulhassunk annak igényességéhez. Köszönöm. Most a következő véleményre térünk át. Ez a jogszabályok alkalmazásának nyomon követéséről szóló 28. éves jelentésről szól. Geringer asszonyi az előadója szó.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 Köszönöm, hogy a jelentést dióhéjban bemutathatjuk és reagálhatunk az előadó megjegyzéseire is. Először is köszönöm az előadónak, hogy valóban összeállított pozitív pontokkal is egy véleményt. A bizottság lehetőséget adott arra, hogy addig oldja meg a problémákat, amíg még mielőtt jogsértés eljárásra kerülne sor. Az első jelentéshez képest egy újabb jelentés született, mely megerősíti ezt az új aspektust. Olyan jelentésről van szó, amelyet január-februárban idén fogadott el a bizottság. Egy másik pozitív aspektus, amelyre a vélemény előadója utalt, az, hogy mi magunk a jogsértési eljárást egy adott jogszabály életciklusában csak mint ö, utolsó mencsvárat kezeljük, és ami a két típusú petíciós ö, kérdést illeti, most ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy persze vannak olyan panaszok, ö, számos panasz érkezik be az alapjogok sérelmével kapcsolatban, való igaz hogy vannak még hiányosságok azzal kapcsolatban, hogy teljes körülön nem ismerik a polgárok, hogy milyen jogaik vannak, és nem tudják, hogy a panaszosok, petíciósok milyen intézményhez fordulhatnak. Való igaz, hogy a hatája az alapjogoknak jobban kellene, hogy mm, megmagyarázásra kerüljön, hiszen évente a bizottság csak egyszer készít jelentést erről, és tisztázni lehetne azt hogy azt, hogy a karta hatája mi is, hogy amennyiben az EU jogszabályokat és a kartát átülteti a tagállam, csak akkor lehet alkalmazni. Ezt világosan meg kell magyaráznunk. Ami a kései átültetést illeti, jó hír, hogy a Lisszaboni szerződés óta a 263-as cikk alapján azonnal az Európai Bírósághoz fordulhatunk szankciók érvényesítéséért. Az elmúlt év vége óta az Európai Bizottság útjára bocsátott három négy olyan kérelmet, amelyek kapcsolatban az Európai Bíróság véleményét kéri, még a bírósági határozatok nem születtek meg e négy esetben, de amint az átültetéssel kapcsolatos vélemények megszületnek, az első instrumentumot már a Lisszaboni szerződés óta lehető, lehetséges eszközt, mint eszköztárunk egyik lehetőségét már ö, ö, bevetettük. Arra is emlékeztetnék, hogy a bizottságnak nincs hatásköre arra, hogy a terepen végezzen vizsgálatokat, csak nagyon rendkívül esetekben. Normál, ö, egyszerű, ö, átlagos panaszok esetében ö, a, erre nincs lehetőségünk. A tagállamokat viszont kötelezi a ö, négyes és a hármas cikk is arra, hogy együttműködjön a bizottsággal. Világosan el szeretnénk mondani, hogy a panaszosakat mindig tájékoztattuk az eljárás minden lépéséről. Őket nem kezeljük úgymond, mint külsős személyeket, hanem mindig tájékoztatjuk őket. Nemrégiben, idén, februárban elfogadtuk ezt a kötelezettséget felülvizsgálatot követően. És igen, fontosnak tartjuk ezt az aspektust, ennyit szerettem volna elmondani. Elnök asszony, köszönöm a bizottság képviselőjének az elmondottakat. Vissza fogunk majd még térni a következő ülésünk során a módosítókkal kapcsolatban is mindarra, amit ma már hallottunk. Köszönöm szépen az előadónak, Geringer asszonynak a munkáját. A nyolcas napi rendi ponttal tehát végeztünk és azt javaslom, hogy térjünk át a tényfeltáró látogatásról szóló jelentésre, mégpedig a romániai tényfeltáró látogatásról szóló jelentésre, a berlini tényfeltáró látogatásról majd a következő ülésünk során tárgyalunk, ezt az illetékesek kérték tőlünk. A romániai tényfeltáró látogatással kapcsolatban egyensúly helyzetet sikerült elérnünk a legutóbbi szakbizottsági ülésünkhöz képest. Semmilyen megjegyzést nem kaptam, ellenvetést sem fogalmaztak meg a képviselőtársak e véleménnyel, jelentéssel kapcsolatban, amelyet én terjesztettem be. Remélem, hogy ez azt jelenti, hogy jóvá hagyhatjuk a dokumentumot oly módon, ahogyan azt önök elé tártam. De természetesen a vitát meg, megnyitom, amennyiben a kollégáim úgy gondolják, hogy helyén való szót kérni. Postináró úr. A portul... Elnök, köszönöm, kedves kollégák. Ez a jelentés, amely a Peti Szakbizottság küldöttségének romániai látogatásáról szól. Hét tagot fogad, fog, foglalt magában, plusz néhány póttagot ez a látogatás. Nos, ez a <laughs> látogatás egy teljes szágát tesz ki. Nagyon nagy ellenállás övezte a román néppárti frakciós tagok részéről. Ezek a néppárti román tagok nagyon sokszor a napirend felvetése során ellenvetésüknek adtak hangot. Romániában, Romániában érve azt fogadott minket, hogy egy idilli képet próbáltak festeni a román állapotokról a valóság helyett. Én nagyon örülök annak, hogy ez a jelentés, amely most előttünk fekszik, sokkal kiegyensúlyozottabb és sokkal valósághűbb a román helyzetet illetve, és így aztán a petíciók beadóinak kételjeitnek is hangot ad, mert feladatunk itt a petíció szakbizottságban, hogy a román állampolgárságú kérvényezők ügyeinek helyt adjunk. Senki sem láthatta előre, hogy a látogatás során ma ezen az ülésen igazat kapunk. Mit jelent ez? Hogy elfogadták azokat a felvetéseket, amelyek érzékeny témákat érintenek, illetve nagyon fontos témákat a román állampolgárok számára. Ma az új román kormány hivatalba lépett, a parlament jóvá hagyta a kinevezését. A Rocha Gold Corporation és a Rocha Montana aranybányász cégek esetében például el tudom mondani, hogy ezt a projektet leállították, és a Ponta kormány új és őszinte párbeszédet fog folytatni a tudományos közösséggel, a szakértőkkel, és megállapítani azt, hogy ez az aranybányászati projekt mennyire tesz eleget az Európai Uniós előírásoknak. Ezen kívül a kormány ennek a projektnek a potenciális folytatásának a kumulatív hatásait is megvizsgálja majd, és ellenőrzi azt, hogy a vonatkozó Európai Uniós irányelvet hogyan tartják be Romániában. A hivatalos állásfoglalás, a kormány hivatalos állásfoglalása, amelyre a román kormány is, a román parlament is rábólintott, ez megint csak azt mutatja, hogy a kérelmezőknek igaza volt, amikor beadta a petícióját, hogy a román parlamenterek és más képviselők is, akik felvetették ezt a témát, nekik igazuk volt, és hogy valós ez a probléma. Ezért aztán üdvözlöm azt az állásfoglalást, amit olvashatunk ebben a jelentésben, hiszen az európai normákat figyelembe veszi. Egy másik kérdés a sajtó szabadsága. Már tegnap mondtam, hogy a módosító indítványomat visszavonom. Az egy teljesen banális tartalmú módosító indítvány volt, egészen egyszerű dologra vonatkozott, nevezetesen arra, hogy a delegáció négy tagja, akik találkoztak a kérelmezővel, azzal, aki beadta a sajtószabadsággal kapcsolatos kérvényét, és a néppárti tagok vehemensen ellenezték azt, hogy ez a találkozó létrejöjjön, és hogy a sajtószabadságról szót ejtsünk. Én teljesen tudatában vagyok annak, hogy néhány kollégám számára a sajtószabadság igazi közegészségügyi kockázatot jelent az állampolgárok számára, de még egyszer szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy Európa változóban van. A vasárnapi nap is mutatta ezt. Ez a változás érezhető, és a legtöbben hiszünk ennek a változásnak a szükségességében teljes mértékben meg vagyunk arról győződve, hogy a a kormány Romániában, amely hivatalba lépett most, a nemzeti biztonság és stratégiából törli azt a passzust, amely azt mondja, hogy bizonyos nemzetbiztonsági érdekek esetében a sajtószabadságot be lehet tiltani ezen kívül. Az állampolgári szabadság jogokat úgy fogják kezelni, hogy ez jog, és nem pedig valami kellemetlen következmény. Úgyhogy én örülök ennek a jelentésnek, és remélem, hogy megvitatjuk az illetékes szakbizottságokon. Köszönet minden kollégának, csak szerettem volna azt biztosítani, hogy az állampolgárok, a román állampolgártársaim világosan megérthessék, hogy azok az értékek, amikért naponta harcolunk itt ebben a szakbizottságban, ezek az értekek egybeesnek az állampolgárok értékeivel. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani önnek. Köszönöm, hogy ilyen türelemmel viseltetett az elmúlt hónapokban irántunk. Ez alatt az idő alatt szerveztük meg a Peti Szakbizottság tényfeltáró misszióját, és Bostinár úr is mondta, ez a látogatás nagyon összetett jelenségekre mutatott rá, sokkal összetettebbekre, mint amit eredetileg megcéloztunk. Hogy jegyezzem még meg. Postinár úr úgy döntött, hogy a módosító indítványát visszavonja. Pedig ez egy olyan módosító indítvány volt, amely a delegációnk ellenállásában nem ütközött. Ez megint csak azt mutatja, hogy ez a szakbizottság megmenekült attól, hogy a romániai belügyekbe bevonják, és a barikád egyik vagy másik oldalján kelljen elhelyezkednie. Természetesen a jelenlegi román kormányjal megpróbálunk majd konstruktív módon együttműködni, és aztán az sem fog változtatni, hogy más országokban más irányultságú kormány van hatalmon. Ami magát a szöveget illeti, három megjegyzésem lenne. Információ, informális üléseken megegyezésre jutottunk. Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi megszövegezésben van azért mégis néhány olyan pont, amelyre nem lehetne azt mondani, hogy egy konszenzus eredményeképpen jöttek létre. Vegyük például a 13. oldalt. Az Európai Parlament itt a szövegben elfogadja többé-kevésbé a román hatóságok állás pontját, és ezzel megsérti a szubszidiaritás elvét. Szerintem hiba lenne az, hogyha azt a benyomást keltenénk az emberekben, hogy ez az parlament olyan döntéseket hoz, amelyekkel kiveszi a román kormány kezéből a döntésjogát. Tehát a 13. oldal második pontját ennek megfelelően kellene módosítani, ne keltsük azt a benyomást az állampolgárokban, hogy ez a parlament nem képes a döntésekből. A 14. oldal második pontjában, ahol a 2010-es májusi parlamenti állásfoglalásra utalunk, azt a benyomást kelti a szöveg, mintha ez az állásfoglalás nem egy nem kötelező érvényű állásfoglalás lenne, a szöveg azt a benyomást kelti, hogy ez egy kötelező érvényű állásfoglalás. Sajnálatos módon az a kolléga, aki ezt az állásfoglalást megszövegezte 2010-ben, azt a benyomást akarta kelteni, hogy az Európai Bizottság egy kötelezettséget kíván kiróni Romániára. Ez nem igaz. Bostinaró úr azt követelte, hogy az akadémikusok és a tudósok véleményét vegyük figyelembe az aranybányászati ügyel kapcsolatban. Én nagyon örülnék annak, hogyha a romániai geológiai intézetnek a véleményét figyelembe vennék, hiszen ez egy elismert tekintélyű intézmény. 2011 decemberében ez az intézmény egy jótállást állított ki. Nálam van a román, és nálam van a német verzió is, és nagyon szívesen kiosztom ezt önök között. Ennek az intézménynek a főigazgatója, készítetett egy tanulmányt az érintett román régióban, és egyértelműen igennel bullintott rá a bányászati munkák folytatására. Megpróbálom idézni a véleményét. A Román Geológiai Intézet informálja önöket arról, hogy hatástanulmányt és minőségi tanulmányt végeztettünk arról, hogy milyen potenciális környezeti hatásai lehetnek a folytatott bányászatnak. A tanulmányunkban még egyszer szeretnénk hangsúlyozni azt, hogy mi támogatjuk ennek a munkának a folytatását. Tehát én azt gondolom, hogy amíg a geológiai intézmény pozitív jótállást állít ki, a, akkor miért kellene ezt figyelmen kívül hagyni a saját látogatási jelentésünkben, hiszen ez az álláspont, és ez összefoglalná a néppárti képviselők véleményét is. Köszönöm, Helmer úr. Köszönöm, elnök asszony. Elnézést, hogy későn érkeztem. Én azt gondoltam, hogy később foglalkoznak vele, és mi nagy érdeklődéssel, nagy figyelemmel követtük ezt a kérdést. Breide kolléga megjegyzéseivel egyetértek, egy kérdés kivételével, azt mondta, hogy a román látogatás bonyolult volt. Én nem hiszem, hogy maga a látogatás bonyolult lett volna, maga a jelentés felépítése vált bonyolultá, és az egyik oka, ami miatt az egyik kolléga ezt az egész eljárást elindította, igen, egyértelmű célkitűzésekkel és véleményekkel már a kiinduló pontkor. Szeretném kiemelni Práda úr megjegyzését azzal kapcsolatban, hogy a Román Geológiai Intézet jelentésével mi a helyzet. Ő már erre utalt, ezt nem részletezném, de a mi jelentés tervezetünkben mostani formájában ö, találhatunk itt egy egyes számú mellékletet. a projekt szempontjából rendkívül fontos esemény után, és azt javasolnám, hogy vegyük be a jelentésbe a Geológiai Intézet anyagát is, Azért, mert már van egy precedens arra, hogy az esemény után egy külső tanulmányt az egyes mellékletbe bevettük. Másodszorban pedig, hogyha post facto jelentések lesznek, akkor az egyensúlyt kell szem előtt tartani, és a projekt szempontjából, hogyha van egy ilyen rendkívül fontos tanulmány, akkor én szerintem igazságos eljárás az, hogyha egy másik hatóság tanulmányát is ide csatoljuk, amely viszont támogatja a projektet. Úgyhogy ezen kívül pedig kérném a szakbizottságot és a delegációt, hogy támogassa, hogy ezt az anyagot további mellékletként csatoljuk az anyaghoz. Köszönöm. Äh, köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a kollégáknak is akik részt vettek a tényfelváró misszión. Azt hiszem, hogy igaz minden résztvevőre, hogy nem volt egyszerű dolguk, hiszen ismerjük a politikai helyzetet, nagyon nehéz viták folytak a romániai helyzetről, ezt mutattak a beérkező petíciók is. És ott helyben sem volt mindig egyszerű helyzet. Én nagyon örülök annak, hogy végeredményben konszenzus alapul, alakult ki azt illetően, hogy mi legyen a tartalma ennek a jelentésünknek, amit a misszióról írtunk. A legfontosabb kérdés nevezetesen az aranybányászat kérdés, kérdése. Én nem rendelkeztem egy véleménnyel, amit előre kialakította volna, ezért aztán mind a két felet meghallgattam, és úgy alakítottam ki a véleményemet. És egy dolgot mondhatok el, nem ennek a szakbizottságnak az illetékessége az, hogy megmondja egy tagállamnak, hogy mit tegyen, vagy mit ne tegyen. Ez a romány kormánynak a joga, és ezért aztán a román fejleményeket figyelembe véve a gazdasági többletérték megteremtése területén nagyon fontos, hogy Európa továbbra is beruházzon a bányászat területébe. De az állampolgároknak természetesen joga van ahhoz, hogy mi betartsuk az Európai Uniós jogszabályokat. Ez lenne itt a lényeg. A közösségi joganyagot be kell tartani, fenntarthatónak kell lenni a bányászatnak, nem szabad a növény és állatvilágnak kárt okoznunk, sem az embereknek. Ami azért engem megdöbbentett, hogy Romániában eddig legalábbis egy ö, olyan cián és higany alkalmazási rátát láttunk, amit soha Európában nem tapasztalhatunk. Hatalmas mennyiségekről van itt szó, iszonyatos hatása van a környezetre és a népességre. Ha ha valami rosszul sül el, például, hogyha a tervezett gát átroppan, vagy hogyha ezeknek a károsanyagoknak a körforgása valahol sérül és nem marad zárt. Én nagyon örülök annak, hogy az új román kormány alaposan megkívánja vizsgálni a terveket, és a mi feladatunk itt is, a jelentésünk más a jövőben is, hogy egyértelművé tegyük, hogy támogatjuk a bányászatot, támogatjuk az aranykitermelést, de csak a legmodernebb, legkörnyezetneutrálisabb módokon, amely nem veszélyezteti az emberek egészségét. És a cián alkalmazásával kapcsolatban már évekkel ezelőtt megfogalmaztuk a két Ez a feladatunk, és szerintem itt a frakció és a párt érdekeknek semmi szerepe nem lehet. Aztán volt egy olyan téma, amely sajnos, azt mondom, sajnos nem volt témája a látogatásnak, ez pedig a sajtó jogai Romániában. Hát itt is nagyon remélem azt, hogy a választások után az új kormány a sajtószabadságnak azon korlátozását, hogy azzal takaróznak, hogy nemzetbiztonsági indokoknál fogva, hát ezt a nagyon kétes eljárást beszünteti, és remélem, hogy hozzájárulhattunk ehhez és hogy javulnak a viszonyok. Köszönöm a jelentéstevőnek, köszönöm mindenkinek. Nem mindig volt egyszerű ez a téma. És remélem, hogy az új román kormány teljesíti az elvárásainkat. Köszönöm. Grazie, l'onorevole Jár. Köszönöm. Jár képviselő. Ja, zwei, zwei Dinge. Zum einen äh, ein großes Dankeschön an Két dolgot mondanék. Először is köszönöm önnek, és köszönöm a látogatás vezetőjének, hatalmas volt a türelme. Így sikerült egy jelentést benyújtanunk. Ez most már nagy részben a konszenzuson alapszik, legalábbis úgy tűnik. Nagyon jó jelentés, az elején én sem gondoltam volna, hogy ez sikerül. Másodszorban mégis van azért néhány módosítási igényünk, ezért aztán legyen ennek egy határideje, és halasszuk el, és halasszuk ezeknek az elfogadását a következő ülésünkre, mert különben nem tudom, hogy hogy tudjuk ezeket figyelembe venni. Még egyszer mindenkit kérnék arra. A módosító indítványok ne azt célozzák már meg, hogy szétroppantsák a végre kialakult konszenzust, úgyhogy a szavazás a következő ülésen legyen. Azt kérem. Köszönöm. Bostináró chiede Óla nuovo la parola. Uh, thank you very much. Bostináró kolléga. Köszönöm, hogy lehetőséget adnak, hogy válaszoljak, igen, röviden, először is. Nem látok lehetőséget arra, hogy újra megnyissuk Pandora szelencéjét azzal, hogy új módosítókat adjunk be, mert így teljesen uh, felrobbantaná a jelentés tartalmát, hogyha ezt megnyitnánk, akkor az végtelenségig folyhatna. Kettes számú megjegyzés. Jelentéseket és más új információt már nem lehet hozzá fűzni a jelentéshez, mert lejárt a határidő. Hármas, ami a Román Geológiai Intézet igazgatójának a jelentését illeti. Köszönöm Preda úrnak, hogy erre utalt, hiszen a volt főigazgató Stefan Marincsát azért menesztették, mert az akkori intézeti vezető és a technikai bizottság vezetője ellenezte azt a technológiát, amelyet a projektben alkalmazni akarnak a projekt filozófiája alapján. És éppen ezért menesztették őt, és más valaki került a helyére. De az egy rom, a romániai bíróság egy végső határozatban úgy döntött, hogy ismét Marincsa igazgató úr lesz az intézet főigazgatója. Ő fogja a tudományos munkáját végezni politikai beavatkozás nélkül. Harmadsorban ez egy Postfaktum megjegyzés a kollégák részéről, hiszen tegnap óta új kormány van, új kormányprogram, amely egyetemen kimondja, mint már mondtam, hogy a projektről rendelkezik. Tehát szép itt filozófiai beszélgetéseket tartani, vagy vitázni, ha akarjuk, tehetjük, de gyakorlatilag a helyzet az, hogy új kormány van, új programmal, amely kimondja, hogy ezt a projektet most ö, felfüggesztették, és ö, a nem az az államtitkár már, az államtitkár, aki arról beszélt, hogy támogatja a, az eljárást, és új technikai bizottság jött létre a technikai felmérésre. Tehát új a valóság, új a ö, politikai helyzet, úgyhogy azt gondolom, hogy én most már várhatónak tartom, hogy az új kormány kiegyensúlyozott és észszerű döntéseket hoz. Még egyszer köszönöm a rendkívüli együttműködést a legtöbb kollégával a tényfeltáró látogatás is az után. Préda képviselő, de kérem, hogy ne nyissuk meg ismét a vitát. Csak röviden, elnök asszony. Ahogy Jár úr is javasolta, úgy kell tennünk, nincs is más lehetőségünk. Mi teljesen másképp tekintünk erre a jelentésre, mi úgy tekintünk rá, hogy a múlt eseménye ez a tényfeltáró misszió, és egyáltalán nem arról szól, hogy mi lesz a szocializmus jövője Romániában. Lehet, hogy a jövőben majd ez következik be, de erről nem szólhat a jelentés. Én köszönetet mondok mindenkinek, akik részt vettek ebbe. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék gratulálni önnek, mert én azt hiszem, hogy ez önnek egy személyes sikere, hogy sikerült ezt a jelentést létrehozni. Ez egyfajta teszt nekünk. Én úgy gondolom, hogy ez a jelentés egyszerűen csak hangot ad azoknak a tagoknak az álláspontjának, kételjeinknek, akik ellátogatok Romániába, és akik találkoztak román emberekkel, egyszerűen csak hangot ad ennek. Én úgy gondolom, vagy azt értettem meg az itteni párbeszédből, hogy Preda úr támogatta a volt kormányt, Bostinár úr pedig a mostani kormány támogatja. De hát nem ez a kérdése ennek a jelentésnek. Nem, erről van szó. A kérdés az, hogy vannak bizonyos gazdasági beruházási programok Verespatakon, amelyek nyilvánvalóan felkeltette a román kormány felelősseinek a figyelmét, és a szubszidiaritási elvet is figyelembe kell itt venni, és mielőtt kiadják konkrétan az engedélyeket, azelőtt kell megoldanunk ezeket a problémákat. El kell döntenünk, hogy az európai közösségi joganyag nevében be kell avatkoznunk, vagy nem. Én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan elég jól távolságot tart ez a jelentés. Én támogatom ezt a jelentést, Ez ilyen fajtákat, mert én azt gondolom, hogy ez emberiség jövője és a volt kommunista országok jövője attól függ, hogy milyen új beruházásokat végeznek, hogyan változtatják meg a gazdasági életet, a közösség életét. Nekem az a benyomásom, de személyes vélemény, hogy Verespatakon egy olyan beruházás jött létre, amelyre nem készült konkrét terv, se azok agyában, akik kiegyelták, se a kormány terveiben nem, hogy milyen gazdasági eszközöket fognak felhasználni. Ezért nem tudunk még dönteni, és az a benyomásom, hogy a lehető leggyorsabban tovább kell lépnünk, mert ez a jelenlegi jelentés nem tesz semmi mást, mint hogy felsorolja a kételyeket. Azoknak az embereknek a véleményét, akik ellátogattak a régióba. Mivel én tagja voltam a szakbizottságban, és az volt az a megtiszteltetés ért, hogy elkísérhetem önt és a látogatáson létre részt vehettem, hát mindenki látta, hogy mi történik a régióban. Hogyha a jövőben a jelenlegi kormány folytatja, vagy nem folytatja a projektet, megsérti, vagy meg, nem sérti meg a közösségi joganyagot, ez a jövő szava. Jelenleg nem tudunk semmi más tenni. Köszönöm szépen. Grazie, kollega Salavrakos. Köszönöm. Szerebrekosz úr. Minden kollégának köszönet. Egyértelmű számomra, hogy minnyáján szeretnénk elfogadni, hagyni az itt bemutatott anyagot. Nem hiszem, hogy további időre lenne szükség, hogy a módosítókat is bemutassuk. Megpróbáltam a lehető legobjektívebben bemutatni a tárgyakat, a kérdéseket, hogyha valamiről nincsen szó, akkor ez azért van, mert erről nem esett szó a hivatalos látogatás során, és az isteni anyag annak az eredménye, amit hallhattunk vagy láthattunk. Ami az egyedüli kérdést illeti, kérdést illeti, amit ma ö, adott elő egy kolléga, még akkor is, hogyha az indokolással egyetértek, hogy ki kell egészíteni, ki lehet egészíteni ezt a jelentést. Egy olyan elemmel, amely miatt jobb lenne az egyensúlya a jelentésnek. Ennek ellenére koherensen szeretnék eljárni, tehát a szakbizottság elnökeként az az álláspontom, hogy nem lehet egy látogatásról szóló anyagba egy olyan dokumentumot bevenni, amely a látogatás tárgyát nem képezte. A, lát... a helyszínen eltöltött két-három nap alatt az ott jelenlevők is azt vették észre, hogy nem volt időnk arra, hogy erre a kérdésre is kitérjünk, és azok, akik ezen anyag kidolgozásában részt vettek, így foglaltak állást. Preda úr utalt egy anyagra, egy dokumentumra, amely hasznos lehet számunkra. Elmélyítjük ezzel a kérdést. Az elnökségnek is ezt benyújtották, és ezt kinyújtjuk minden, kiadjuk mindenkinek, hogy mindenki elolvashassa, de nem hiszem, hogy ezt mellékelhetnénk a mi látogatásról szóló jelentésünkhöz, hiszen a programunknak nem volt része, ezt nem adták nekünk elő, ezt nem ismertették velünk a látogatás során, az ülések során. Tehát ez a dossziénak része lesz, minden kolléga megkapja, és hogyha nincsen ellenvetés, azt hiszem, hogy így el tudjuk fogadni ezt a jelentést, és utána a jelentés a szokásos eljárásnak lesz kitéve. Járul. Ich sage nochmal ausdrücklich, es geht... Hogy mondjam el még egyszer? Nem arról szól, hogy mit veszünk bele a jelentésbe, hanem arról van szó, hogy amikor beterjesztjük a jelentést, ha mindenki egyetért, jó, de a kérdés nyitva marad, véleményem szerint. Amíg valaki módosítót akar beadni, addig nem szabad lezárni valamit, nem szabad arról szavazni. Lehet, hogy naív a kérdésem, de akkor az a kérdésem van, vagy nincs módosító. Ha nincsen, akkor oké, okay, de hogyha van, akkor legalább formálisan szavaznunk kell erről, mert hiszen ez az eljárás. Kollega Jár, non ci sono emendamenti per questo. Jár úr, nincsen módosító egy kérés hangzott el, hogy mellékletben csatoljunk egy anyagot. Ami ezen csatolást illeti, elmondtam erre vonatkozóan a válaszomat. Ezt a választ már ö, hasonló kérésekkel kapcsolatban korábban is elmondtam. Nincsen erre idő, mert nem volt időben mutatni ezt a módosítót. Sem. Talán nem voltam egyértelmű, ahogy kifejeztem magam. De elnök az, hogy nekem vannak módosító indítványaim. Például a kettes ponttal kapcsolatban. Igen, én be akarok adni módosító indítványokat. Én nagyon sajnálom, hogy ön ezt a történetet eddig nem így fogta fel, de az eljárásnak az a módja. Igen, van módosítom. Köszönöm. Kollega Öfner. Also ich kann jetzt nur für meine Nos, az én frakcióm nevében csak annyit tudok mondani, hogy mi egyetértünk a jelentéssel így, ahogy most megvan szövegezve. Hatalmas és sok vita volt róla. Most nehéz helyzetbe kerültem, mert Preda úr ön is ott volt ezeken a megbeszélésen, és akkor most még módosítókat akar beadni? Hát így sem volt egyszerű összeegyeztetni minden oldalálláspontját. Nem értem, hogy most ön mit szeretne, de ha van módosítója, akkor természetesen nem lehet lezárni ezt az ügyet. Csak szeretném látni ezeket. Én azt gondolom, hogy nagyon sok találkozónk van, és ott megállapodtunk, lezárjuk ezt a jelentést. Az egy másik dolog, hogyha ki akarja egészíteni ezt a dokumentumokkal, de magát a jelentést már nem lehet nem módosítani. Én azt gondolom, hogy ha jelentés szövegéről van szó, én azt gondolom, hogy megállapodtunk ezt, hogy ma lezárjuk. Köszönöm. Bosszináró. Danna Presidente. Danna președinte, ca úr. Elnök asszony. A többiekhez hasonlóan én is részt vettem azokon az üléseken, ahol megszavaztam megszövegeztük ezeket a módosítókat. Igen, részben nagyon vitás kompromisszumok születtek, elég nagy rugalmaságot kellett mutatnunk, hogy összefésülhessük a mindenki számára elfogadható módosítókat. Az elmúlt két hétben ön személyesen a szocialisták koordinátoraként közölte velem, hogy ha van módosító indítványunk a szöveghez, jelentkeznünk kell. Én önnek hivatalosan azt válaszoltam, hogy egyetértek a javasolt kompromisszumokkal. Járúrral külön találkoztam még Strasbourgban. Ott is megegyeztünk abban, hogy ezt a jelentést a lehetőségek szerint a jelenlegi formájában fogadjuk el. Tehát minden formális feltételnek eleget tettünk annak érdekében, hogy elfogadhassuk itt ma ezt a jelentést. Úgyhogy ezért nagyon hálás lennék önnek személyesen, hogyha kijelentené, hogy igen, minden formális elemét az eljárásnak betartottuk. Szerintem már éppen itt az ideje annak, hogy véget vessünk ennek az erőfitoktatásnak, mert ne a 24. órában ássuk már alá azt a konszenzust, amit már elértünk. Köszönöm. Um, uh, Madam Chairman, um, I... Elnök asszony, több kolléga gratulált önnek az a munkájához, hogy sikerült a megállapodáshoz közel hozni önnek minket, és én is szeretnék gratulálni, hiszen rendkívül nehéz volt ez a feladat. A tény, hogy vannak nézeteltérések, és bizonyos kellegek szeretnék a mostani jelentést már elfogadni. Préda úr szeretne még egy módosítót benyújtani, hogyha jól értem a parlamenti eljárásokat, hogyha nincsen megállapodás, hogy a mostani formájában ezt elfogadjuk, akkor egyértelmű az eljárás, szavazni kell a benyújtott módosítókról. Hogyha vitázni akarunk a módosítókról a folyosókon, hát ez az ő dolguk, de az biztos, hogy a módosítót be kell nyújtani, és arról szavazni kell az eljárásnak megfelelően. Ezt így szoktuk csinálni. Preda úr szeretne módosítót benyújtani, mi nem mondhatjuk azt, hogy mi erről megfeledkezünk, és azt mondjuk, hogy ez konszenzusos megállapodás volt. Perfetto, se c'è eh, questa richiesta speravo potesse essere assorbita. Nos, ha ez az igény, hát én reméltem, hogy nincs, nem lesz erre szükség, de az eljárási szabályzatunk tiszteletben tartása mellett meghajolok, és azt mondanom, hogy a módosító benyújtásának határidejét meghatározzuk. Előzetesen nem így ö, gondoltuk, de hát most egy módosító ö, benyújtásra fog kerülni, ugyanúgy, mint a berlini tényfeltáró látogatással kapcsolatban, a romániaival kapcsolatban is péntek déli 12 óra a módosító benyújtásának határideje, és a legközelebbi ülésünk során szavazunk majd a módosítóról. Wenn das Elnök asszony, ha úgy áll a helyzet, hogy Preda úr metette, akkor csak az ön által javasolt megoldást követhetjük. De kollégák, Kérem, gondoljanak már bele, hogy mit indítanak el ezzel. Ritkán éltem meg olyan tárgyalást, ami annyira nehéz lett volna, mint ez. Mindenki tudta azt, hogy lehetősége van ott módosítókat benyújtani, meg is tette, sokat egyeztettünk, és találtunk egy olyan megoldást, amely jelenleg, Préda úr, legalább hallgass már meg, amit mondok, tehát végre olyan megoldást találtunk, amely minden frakció álláspontját egyeztette. És ha most ebbe belenyúl, akkor pontosan az veszik el, amit nagy nehezen elértünk. Úgyhogy tényleg szívélyesen kérem, gondolja bele, és álljon el a javaslatától. Na mi se... Kollega Preda. Preda kollega. <clears throat> Vă mulțumesc în primul rând pentru că ați acceptat să urmă. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm azt, hogy magára vállalta azt, hogy megoldja ezt a kérdést. Én nem értem ezt az egész idegességet. Nem arról van szó, nem, nem másról van szó, mint egyszerűen beszélünk arról, mi történjen ez a jelentése. Vegyük Postinár úrat. Postinár úr benyújtott egy módosítót, azt mi elfogadtuk, mégis visszavonta. Tehát az egyik félnél elfogadjuk azt, hogy visszavonhasson egy olyan módosítót, amit már benyújtott, én meg be sem nyújthatok semmit. De Efner úr, hát nem is hallgatja meg, lehet, hogy nem is olyan fontos a megjegyzésem számára, minden képviselő számára és minden tag számára ugyanaz a szabályzat. Hogyha Bostináru úr a Strasburgi megbeszélés után módosítót nyújthat be, akkor én is beadok. Szerintem sokkal fontosabb az enyém. Köszönöm. We cannot open a debate on this item. Nem tudjuk most ezt a vitát újra megnyitni. Módosító benyújtójára viszont nem mondja Bostinár úr. Nem, itt tényszerű dolgokról beszélünk. Én múlt héten megküldtem önnek a véleményemet, mely szerint nem fogok semmilyen módosítót a média szabadságról benyújtani a konszenzus megőrzése szellemében, azért, hogy a belharcokat ne, ne indítsuk újra útjára. Egyszerűen arból a tényből indultam ki, hogy nagy, nagyjából és egészében az elnökasszony feladata volt és munkája, hogy a konszenzust elérjük. Én tiszteletben tartom az elnökasszony munkáját és azt, ahogyan elvégezte, ezért én úgy gondoltam, hogy ez a legbölcsebb megoldás, ahogyan eljárhatok. És így is tettem. Szükségtelen szükségtelen, hogy most megint halmozzuk az ön munkáját, és ö, most akár valaki érzékenységből ö, így járjon el. Én szeretném, hogy tartsuk meg a kivívott konszenzust, Tisztelt néppárti képviselőtársaim felé azt üzenem, hogy a három frakció három koordinátora megerősíti ezen konszenzust. Ha ez a konszenzus végül is megtörik, vége annak, akkor hogyan fogjuk a jelentést elfogadni? Annak kockázata áll fönn, hogy egy alternatív jelentést ö, ö, kell majd megfogalmaznunk. Mi a közös érdekünk? Tisztességes munkát végeztünk, én a saját szabályaink alapján játszottam, és új szabályokat nem kívántam bevezetni a már meglévőkhöz. Így dolgozunk. Konszenzust építünk ki, a frakciók közötti megértést építjük, nagyon sok alkalommal harcokba torkollott mindez, de ezzel a kérdéssel kapcsolatban tudjuk, hogy milyen nehéz dolga volt az elnökasszonynak, és milyen fájdalmas volt számunkra is az ilyen kompromisszumos megoldások elfogadása a PETI bizottságban aláshatjuk csak saját munkánkat, ha így járunk el. Köszönöm. Legebb a Elnök asszony. Köszönöm, Bostinár úr. Nos, nagyra értékeltem mindenkinek az elkötelezettségét, és hogyha valaki erre igényt formál, semmi más nem tehetek, mint a parlament eljárási szabályzatára appellálva, a módosító benyújtásának határidejét kitűztem, ezt megtettem, péntek déli 12, köszönöm a kedves megjegyzéseket személyem iránt is, mindenki, réről, mindenki részéről, de akárhogyan is legyen, itt eljárási szabályzatról van szó, és úgy járunk el, járó is emlékeztetett rá, hogy szavazatot tehát szavazni fogunk, és én most valahol moderátorként lépek föl, tehát péntek déli 12 a módosító benyújtójának határideje remélem sikerrel járunk majd. Most néhány percre felfüggesztem a munkát, aztán a koordinátorok ülésével fogom folytatni, bár már most is 35 perces késésben vagyunk.